Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Nagy tisztelettel köszöntöm őfelsége Károly herceget. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy őfelségét üdvözölhetjük körünkben egy ilyen fontos téma kapcsán. Jólét alacsony színkibocsátás mellett a mai rendezvényünk címe, de nem egyszerűen címe, hanem egy nagyon fontos kihívása a jövőnek. Őfelsége, Barozó elnök úr, Van Rompuy úr, kedves kollégák, barátaim, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket! valamennyi vendégünket a mai fórumon, és engedjék meg most nekem, hogy elmondjam, hogy az Európai Parlament a világ legkörnyezet tudatosabb politikai testülete. Ugyanis 79 óta folyamatosan működött egy bizottság munkacsoport az Európai Parlamentben, amely a környezeti kérdésekkel foglalkozott és szabályokat alkotott. A történelemben először mi rendeztünk ilyen belső önvizsgálatot munkabizottság formájában. De ezen az úton nagyon sok egyeztetésre is volt szükség, konferenciára, eszmecserére, a társadalommal, a demokratikus társadalom szereplőivel, és minden ilyen konferencia alapvető jelentőségű. Szeretnénk a jogszabályokat javítani. Nem öncélúak tehát a konferenciák, hiszen a jövőt építjük új és jobb szabályokkal. Kiemelt vendégünk, őfelsége Károly Herceg, ennek a konferenciának a társ elnöke, és amint tudjuk róla, ő már hosszú évek óta foglalkozik környezeti témákkal, 25 éve már mindennapi saját életében és eh, a jótékonysági szervezeteken keresztül, amelyeket támogat, példaértékű az ő fellépése, megmutatja nekünk, hogy hogyan lehet természetbarát módon, a természetet tisztelő módon, jövőorientáltan élni e földbolygón. Csak egyet említenék sok kezdeményezése közül. A Rainforest, az esőerdő projektet, amely világhírű. világhírű. Tisztelt felség! Ön három évvel ezelőtt járt nálunk utoljára. És akkor elmondta a képviselőknek, hogy a klímaváltozás órája ketyeg. Leszögezhetem, önfelsége, hogy a parlament időközben sok intézkedést hozott, hogy lelassítsa ezt a ketyegést. A 2020-as stratégia zöld, környezetbarát technológiák fejlesztése mellett tette le a voksát, köteleztük el magunkat, és tavaly május 5-én döntést hoztunk ebben az ügyben. Lépésről lépésre igyekszünk valamennyi tevékenységünket átállítani az energiapolitika területén, pedig nem egyszerűen csökkenteni akarjuk a költségeit az energiának, hanem ugyanazzal az energiával többet akarunk elérni, illetve az energia biztonságát, az ellátás biztonságát szeretnénk garantálni, hatékonyabb, energiatakarékosabb rendszereket, a legtisztább, a legolcsóbb rendszereket szeretnénk elterjeszteni, hogy ne kelljen annyi energiát generálni. A háromszoros 20-as célkitűzés az Euró, EU 2020 stratégiában példaértékű célokat fogalmaz meg, 20%-kal kevesebb üvegházgáz kibocsátást többek között, de ennél még többre van szükség. Egy alacsony szénkibocsátású gazdaságra van szükség, amelyet az állami, a nem kormányzati, a civil ágazat szféra és elfogad, a lakosság is, ennek a jogi kereteit kell megteremteni, úgy, hogy a gazdaság tovább működhessen, de közben egyre környezet tudatosabb módon tegye ezt. Köszönöm, hogy eljöttek erre a mai eszmecserére. Szavazóink, vagyis az önök ügyfelei, szimpatizálnak ezekkel a gondolatokkal de ennél még fontosabb, hogy 500 millió európai akar környezetbarátabb módon élni, és ezt tudjuk. Ő felsége. Öné a szó. Uh, Elnök úr, tisztelt eh, vendégek, hölgyeim és uraim! Nem olyan régen részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy eh, beszélhettem eh, e parlamenti plénumon, és éppen ezért meglepett, és örültem ugyanakkor neki, hogy újra meghívtak, és beszélhetek arról, hogy hogyan tudjuk a gazdaságot, a gazdaság, az a tagállamaink gazdaságát alacsonyabb szénfelhasználású pályára állítania. E, nyilvánvaló, hogy önök is tudják, hogy ezek nagyon fontos események, és hogy e, ezeknek a nagy kihívásoknak e, meg kell felelnünk a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is. De mégis jó tudni, hogy itt Brüsszelben ilyen sokat foglalkoznak azokkal a mélyreható változásokkal, amelyekre szükségünk van akkor, hogyha Európa a klímaváltozás hosszú távú gazdasági következményeivel és a világ természeti tőkéjének elfogyasztásával meg akar birkózni. És ha már meghívtak, akkor bizonyára megengedik nekem, hogy megragadjam ezt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy szerintem miért nincs ennél sürgető probléma, és hogy talán milyen válaszokat lehet adni erre a problémára. Először is én úgy gondolom, hogy el kell mélyítenünk a tudásunkat arról, hogy milyen kapcsolat van az élelmiszer, az energia, a víz, a gazdasági biztonság, és azon politikák között, amelyek ezeket a területeket irányítják. Ez egyre fontosabb, mert egyre nő a kereslet és a verseny a föld és egyéb erőforrásaink iránt, és ez már jelenleg is árkihatásokkal jár, és mindezt megsokszorozzák a változó időjárási trendek. Én történész vagyok, nem közgazdász, de teljesen egyértelmű számomra, hogy a szokásos ügymenet megközelítés nevezetesen, hogy továbbra is csak a GDP növekedésre koncentrálunk, az legfeljebb rövid távú célkitűzés, illetve segítség lehet, de semmiképpen sem hosszú távú gyógymód. Miért? azért, mert nem látom azt, hogy hogyan lehetne hosszú távon fenntartani a GDP növekedést úgy, hogy közben olyan mohón fogyasztjuk el ennek a bolygónak a javait, ahogy azt most tesszük. Látni kell, hogy van egy közvetlen kapcsolat a természeti ökorendszer fenntarthatósága és a gazdaságaink fenntarthatósága között. És ne felejtsük el, hogy ez, a, ez az, amitől a jövőbeni jólétünk függ. Tudom, hogy állóképességnek van többféle értelmezése. Nem van egy olyan megközelítése is, hogy meg kell felelnünk a külső kihívásoknak, mert különben nem tudjuk enyhíteni a következményeket és alkalmazkodni. A Föld életfenntartó rendszere már most összeomlóban van, vannak rá jelek, ha viszont ez a rendszer túl gyengévé válik, vagy összeomlik, mert nem tudja fenntartani saját tőkekészletét a természet, akkor ugyan mennyi ideje van a mi gazdasági rendszerünknek. Erre jó példa az esőerdők története, hölgyeim és uraim, mivel az utóbbi 50 évben a az őserdők nagy részét már kivágtuk, illetve elégettük, és ez folytatódik, évi 6 millió hektár tűnik el a szemeink előtt, ami azt jelenti, hogy minden nap 24 ezer foci pályányi erdő tűnik el, és ezzel együtt eltűnik több tízezer növény és állatfaj örökre. Ki tudja még ezzel együtt hány lehetséges gyógyszer vagy egyéb olyan megoldás a problémáinkra. És mivel a fák nem tudják a vizet lekötni a légkörből, ezért megváltozik az időjárásunk is, és ez alááshatja az élelmiszer termelés. Tehát az esőerdők felégetésének közvetlen kihatása van az életünkre, közösségeinkre, jólétünkre, helyi szinten is. Ez a közelmúltban is kifejeződött abban, hogy egy olyan szárazság, amely elvileg csak száz évente egyszer fordulna elő, és amely valójában az elmúlt öt évben kétszer fordult elő, annyi fát pusztított el az erdőben, az esőerdőben, az Amazon az esőerdőben, hogy ezzel az esőerdő a az üvegházhatású gázok kibocsátásának eszközévé, forrásává vált. Tehát le kell állítanunk ezt a folyamatot. Ha nem tudjuk ezt a problémát megoldani, eh, akkor bármit is csinálunk, nem tudunk mit kezdeni a klímaváltozással. A jelenlegi gazdasági modell növekedés eh, az eh, magas szénkibocsátással jár. El kell választanunk a gazdasági növekedést a növekvő fogyasztástól oly módon, hogy a természet és a saját gazdasági igényeink is kielégítés nyerjenek. Úgy tűnik számomra, hogy egy olyan keretre van szükség, hogy az ellenálló képességünket fenntartsuk. Hogyha ilyen keretet nem tudunk kialakítani, és ezt a nagy központi dilemmát nem tudjuk megoldani, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szomorú jövő vár ránk. Nem engedhetjük meg magunknak a kudarc luxusát. A siker pedig attól függ, hogy olyan alacsony szénkibocsátású iparágakat tudunk-e felépíteni, amelyek egyrészt gazdasági előnye járnak, másrészt biztosítják a Európa versenyképességét is. Ennek egyébként vannak biztató jelei. Én magam is figyelemmel követtem a stratégiai energiai technológiai tervet, amely az egész európai energiarendszert át kívánja alakítani, és azt, hogy hogyan kereskedünk az energiával, honnan szerezzük be, és hogyan szállítjuk. Ennek révén az alacsony szénkibocsátású technológiák megfizethetővé, versenyképessé válnak. Sőt, ha megengedik, odáig mennék, hogy akár példát is mutathatnánk ezzel a világnak. Tudatában vagyok annak, hogy milyen nehéz volt önök számára támogatást nyerni az EU üvegház hatású gáz kibocsátásai, kibocsátási célpontjai mellé. De a klímatudósok is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ha a legrosszabb következményeit el akarjuk kerülni a klímaváltozásnak, akkor 2050-ig a széndiokszid kibocsátásunkat legalább 50%-kal kell csökkentenünk, ami azt jelenti, hogy az önök 2020-as célkitűzése minimális ambíción kell, hogy legyen. Tudom, hogy az EU-ban sokan szeretnék elérni azt, hogy 30%-kal csökkentsük az üvegházhatású gáz kibocsátást, és én támogatom ezeket az erőfeszítéseket. Hölgyeim és uraim, ne felejtsük el azt sem, hogy az olajtól függő, magas inputú ipari agrártermelés amely megtermeli az élelmiszer nagy részét a világon, az olajárához köti az élelmiszer árát. Egy tanulmány szerint egy nyugati étrendet követő átlagfogyasztó valójában 4,4 liter dízelolajat fogyaszt el naponta. És ez a tényező volt az, ami miatt az FAO élelmiszerárindexe 1990 óta a legmagasabbra szökött tavaly decemberben. Azt se felejtsük el, hogy egy olyan világban élünk, ahol egy milliárd ember éhezik, és még egy milliárd pedig rosszul étkezik. Nem megfelelő mennyiségű ételt kap, miközben egy milliárd ember pedig túlsúlyos, és viseli ennek gaz, egészségügyi következményeit. A gazdag országokban több milliárd dollár értékű élelmiszert dobnak ki minden nap, miközben a fejlődő világban az agrártermékeknek szintén elveszik, mielőtt az piacra jutna. Rosszul gazdálkodnak tehát a földdel, és éppen ezért a föld csak 40%-át termeli meg annak, amire képes lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez elfogadhatatlan. Sajnálatos módon a rendkívül intenzív eh, mezőgazdaságunk a tengeri környezetet is aláássa mint ahogy önök is tudják, az étrendünk gazdagítása az algavirágzáshoz vezetett, és így halott zónák alakulnak ki a tengerben, mert az alga elfogyasztja, leköti az összes oxigént a vízben. Az UNEP Global Environment Outlook jelentése 2004-ben 140 ilyen halott tengeri zónát azonosított. Ezek közül a legnagyobb és a leghíresebb az a mexikói öbölben található, és ez az amerikai kukorica övezet védőszer hatása miatt alakul ki. 2002-ben ez akkora volt, mint Massachusetts. Dániából pedig egy olyan jelentést kaptunk, hogy a magasabb hőmérséklet és nagyobb nagyobb széndiokszid kibocsátás ahhoz vezet, hogy a halott zónák kiterjedése jelentősen növekedni fog. Ne felejtjük, hogy kibocsátott széndiokszid 25%-át az óceánok nyerik el. De úgy tűnik, hogy az óceánok széndiokszid elnyelő kapacitása sajnos módon csökkenni fog, mert nagyon sok partmenti élőhely tönkrement. Például 13,5 gigatonna széndiokszidot fognak kibocsátani a következő 50 évben, annak következtében, hogy nagyon jelentős erdőterületeket vágtak ki, 1980 és 2000 köz, 2005 között, azért, hogy tudjanak garnéla rákot tenyészteni az európai piac számára. Ez a mennyiség egyenlő azzal, amit az összes közlekedési eszköz által kibocsájtott széndiokszid kitesz 90 és 2005 között a 27 EU tagállam összességében. Ezen problémák mellett az óceánjaink egészsége és termelékenysége veszélyeknek van kitéve a túlhalászás, a klímaváltozás, a mérgező szennyezés, az invazív fajok, illetve az élőhelyek minőségének csökkentése miatt. Nagyon sok veszély fenyeget bennünket, tehát nagyon fontos a holisztikus és elővigyázatos megközelítés, amely segítségével kezelni tudjuk a tengeri ökoszisztémákat, annak érdekében, hogy garantálni tudjuk a halászatból származó élelmiszerek ellátásának biztonságát. Ugyanakkor meg kell értenünk, hogy az akvakultúrának vannak azért széndioksziddal kapcsolatos következményei, de sokan úgy gondolják, hogy az akvakultúra biztosítja vagy váltatja fel a veszélyeztetett tengeri fajokat, és biztosítja egy az biztonságot. Én nagyon furcsának találom, hogy óvatosan fogalmaz, hogy globálisan mintegy 16 milliárd dollárnyi közpénz és támogatás ellenére, amit minden évben kifizetnek, úgy tűnik, hogy szinte térdre fogjuk kényszeríteni a halászati ágazatot. Érdemes azon is elgondolkozni, hogy a halászati ágazat mintegy 200 milliárd dollárral járul hozzá a globális GDP-hez. De lehet, hogy ez nem lesz már sokáig így. De egy ilyen nagy probléma közepette találjuk meg a problém, problémám megoldásának a kulcsát is. Ez nagyon sok ágazatot is érint, ágazati kihívást is érint. Ami az észak-kelet atlanti kék úszonyú tonhal halászatára vonatkozó vizsgálatokat illeti, abból az derült ki, hogy a 120 millió dolláros támogatások mellett a megtörülés csak 70 millió dollárnyi. A kutatások eredménye arra mutatott rá, hogy a halászat fenntarthatósága támogatás nélkül is mint egy 310 millió dollárnyi nyereséget tudna garantálni évente, ha a tonhal állomány helyre tudna állni fenntartható szintű mértékben. A Világbank úgy gondolja, hogyha ezeket az abszolút támogatásokat eltörölnénk, amelyek jelenleg léteznek, ha csökkentenénk a túlhalászást és elősegítenénk a hatékony menedzsmentet, akkor a globális halászat 250 milliárd dollárra járulna hozzá a globális GDP-hez évente, méghozzá fenntartható módon. Ez egy hosszú távú gyógyírnek tűnik, legalábbis reménykedhetünk ennek a gyógyírnek a hatékonyságában, nem pedig egy rövid távú megoldás, és az az igazság, hogy ez a hosszú távú kúra lenne az, ami minden érintett számára megoldást biztosítana. Persze nagyon nehéz döntéseket hozni, de a végrehajtás még nehezebb. De hogyha eltekintünk a mostani azonnali helyzettől és a jövő felé tekintünk, gondolkozunk el azon, hogy van-e más alternatívánk, mint ez. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy értik, hogy mire gondolok. Alapvetően többet kell tennünk ma annak érdekében, hogy elhárítsuk a jövő katasztrófáit. És csak úgy tehetjük ezt meg, ha megváltoztatjuk hozzáállásunkat, megközelítésünket, amelyekkel eddig megközelítettük a gazdasági problémákat. Ha az agrár és halászati rendszerünket ellenálló képessé szeretnénk tenni hosszú távon például, akkor olyan politikákat kell kialakítani minden ágazatban, amelyek gyakorlatilag előtérbe helyezik a környezeti károk és a természeti erőforrások felhasználásának valódi költségeit. Mint egy majdnem 30 éve foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, és szerencsés vagyok, hiszen a világ legkiválóbb szakértőivel konzultálhattam, és ezt követően, ha megengedik, úgy érzem, felhatalmazva vagyok arra, hogy néhány gondolatomat elképzelésemet, megfigyelésemet megosszam önökkel, hogy mit gondolok arról, hogy hogyan lehetne mindezt, amit elmondtam, megvalósítani. Azt gondolom, hogy a szociális és gazdasági stabilitás abból indul ki, hogy értékeljük és támogatjuk a helyi közösségeiket, hagyományaikat, elismerjük, hogy például ugye így jár el a nemzetközi értékelés által készített tanulmány, a Science and Technology for Development tanulmány is ezt emelik ki, hogy nagyon fontos, hogy elismerjük, felismerjük, hogy a különböző gazdálkodási formák hogy járulnak hozzá a gazdaság és ökoszisztémák ellenálló képességéhez. Nagyon fontos, hogy támogassuk az eltérő tájképeket, közösségeket, termékeket, amelyek nagyon sok pozitív eredménnyel járhatnak. Nem csak az agrárágazatban, de az idegenforgalomban, erdészetben és az általános iparágakban. Tehát úgy tetszik, olyan politikákat kell kidolgozni, amelyek megkívánják erősíteni ezt a diverzitás sokszínűséget. Lehet, hogy van abban haszon, hogyha a közfinanszírozás kisebb, úgymond intelligens szubvenciós formákat dolgoznak ki. Jó lenne a termelés diverzifikációját támogatni és ugyanakkor megóvni a közjavakat. Ez nagyon fontos, hogyha agrárágazatunk, a halászatunk és energiarendszereink ellenálló képességét kívánjuk megerősíteni, annak érdekében, hogy garantálják az ellátás biztonságát, és hogy ellen tudjanak állni azoknak a hirtelen bekövetkezett sokkoknak, amelyek a nemzetközi piacokon felmerülhetnek, és ezekkel számolnunk kell a jövőben is. Ugye hát gondoljunk csak a klímaváltozás következményeire. Azt gondolom, egész másként kellene hozzáállni a profithoz és a veszteséghez. Így valóban ez a úgynevezett Corporate Social Environmental Responsibility, tehát a, a, a társasági, társadalmi, környezetvédelmi felelősségvállalás gondolatát kellene kiemelni. Igazából ez az egész gondolat vezetett el ahhoz, hogy hat évvel ezelőtt összeállítottam az úgynevezett Accounting for Sustainability projektet. Az volt a cél, hogy egy új megközelítést dolgozzunk ki az üzleti tervek és beszámolók területén. Nagyon fontos volt, hogy összefüggést vázoljunk fel a gazdasági, környezetvédelmi és szociális elemek között egy adott szervezet hosszú távú teljesítményének fényében és nagy örömmel szolgál, hogy elmondhatom, hogy több szervezet, ideértve a brit kormány, az EDF, a HSBC bank, az Aviva, ezt az úgynevezett integrált elszámolás rendszerét, vagy jelentéskészítés rendszerét használják. Tavaly ezt a projektet kibővítettem, mert egy nemzetközi csoportot hoztam létre, amelyet nagyon sok világszerte ismert szemviteli és szabvány meghatározó testület és támogatott, például Bőrzék és az ENZ is támogatta. Ami leginkább örömmel tölt el engem, az az, hogy ez a kezdeményezés mintha előre bocsájtotta volna az ENSZ úgynevezett Economic Statistics and Biodiversity tanulmányát, ez tavaly készült el ez a tanulmány az ökoszisztémák és biodiverzitás gazdaságtanáról. Ez egy globális felmérés, mely több billió, billiárd értékű dollár teljesítményt érint. Itt arról van szó, hogy a nemzeti számviteli rendszereket meg kell javítani korszerűsíteni kell, és így lehet valóban tükrözni, hogy hogyan lehet a természeti tőkének az egészségi állapotát fenntartani, eh, illetve hogy hogyan lehet a nemzeti ökoszisztémákat eh, bevonni ebbe. Nagyon fontos, hogy eh, hosszú távú közpolitikai eszközök integrált csoportját hozzuk létre a zöld gazdaság elősegítésére. Ez a gazdaság a fenntartható vagyon vagy értékkezelésen alapulna, mm, hatékonyabban dolgozná fel, használná fel a hulladékot, új úgynevezett nulla szín kibocsátású épületek építése, a meglévő állományok megfelelő korszerűsítése, szigorú energiahatékonysági célok kitűzés épületek esetében, autók és a háztartások esetében, háztartási termékek esetében, azt gondolom, csak így lehetne valóban fenntartható gazdasági lehetőségeket teremteni. Egy olyan gazdaság lenne, amely egyrésztről sokkal nagyobb hangsúlyt fektetne a fenntartható városfejlesztési tervekre, és elősegíteni a vállalkozásoknak azt, hogy megőrizzék a biodiverzitást, és védjék az ökoszisztémákat. Még másrészt kevés, kevesebb függőség lenne kormányzati támogatásoktól, amelyek abszurd módon gyakorlatilag oda vezethetnek, hogy azokat az életbe vágó természeti erőforrásokat teszik tönkre, amelyek nélkül nem lehet fennmaradni. Hogy megfelelően lehessen ezeket bevezetni és végrehajtani ezeket a megoldásokat, nagyon hatékony partnerséget kell kidolgozni a magán és közszféra között. Ahogy az elnök úr is említette, a PPP-kről van szó. Nagyon fontos, hogy bevonjuk nagyon sok magasrangú ö, tanácsadó, civil szervezet tudását. Nem lehet mindezt csak a piacra bízni. A hosszú távú közféra beli politikáknak, koherenseknek, következetesnek kell lenniük annak érdekében, hogy olyan környezetet hozzunk létre, amely bátorítja a magánbefektetéseket. Csak így módon lehet azt elérni, hogy a magánágazat befektetés beruház a, ö, gyakorlatilag a közférába. A viselkedésünkön kell változtatni, de hogy valóban hatékonyak legyünk. Ezeket a változásokat koncentráltan kell végrehajtani. Hosszú távú politikákban kell gondolkozni. És azt jelenti, hogy nagyon is szolid jogi alapokat kell teremteni, és nagyon fontos, hogy ennyire szolid és kemény legyen a pontosabban stabil legyen a végrehajtás. Ha megengedik, egy nagyon fontos dolgot említenék. Méghozzá a fogyasztóról szeretnék szólni. Úgy tűnik, hogy amíg nem, amíg mi fogyasztók nem értjük, nem, nem teszünk azért, hogy a vállalkozásoktól és kormányoktól fenntartható termékeket követeljünk, akkor a politikusok nem fogják látni, hogy miért fontos egyáltalán valódi változást bevezetni. Azt kérdeztem mostában magamtól, hogy a nagy közönség, a közölemény miért nem mérte fel, miért nem értékelte, vagy, vagy ismerte fel a fenntartható jövő előnyeit. Úgy gondolom, hogy túlságosan régóta a környezetvédők arra összpontosítottak, hogy mit kellene abba hagyni, mit nem szabad már csinálni. Állandóan azt mondják, hogy környezetbarát módon élni azt jelenti, hogy mindenről le kell mondani, amitől az élet szép, hát akkor ne csodálkozzunk, hogy az emberek nem akarnak így változni vagy változtatni. Éppen ezért tavaly egy új kezdeményezést indítottam útjára, a Startot, amelynek célja az, hogy az emberek nézzék meg, hogy mit kellene elkezdeniük tenni. Mit lehetne tenni? Egyszerű lépésekről van szó, amelyek segítségével jobban fel tudjuk használni a természeti erőforrásokat. Néhány vezető európai céggel együttműködtem, mint a Kingfisher és a Eurostar, <clears throat> illetve híres személyiségekkel és marketing szakértőkkel együttműködve, mindenfajta pironkodás nélkül, szégyenkezés nélkül szeretnénk a fenntarthatóság előnyeit eladni. Az egyik reklám szakember azt mondja, hogy kevesebb anyagot felhasználni az, az nagyon sikkes. egy ilyen szlogent dolgozott ki ez a reklámszakember. A Max and Spencer is úgy gondolja, hogy a fenntarthatósághoz innovatívan hozzáállni, ez igazából pénz megtakarításhoz vezet. Azt kell mondjam, hogy ez a folyam, ezt a folyamatot nem nagyon segítette elő az, hogy a klímaváltozások kapcsolatos szkeptikusok véleménye nagyon negatív hatása volt a közöleményre. Mert ugye arról van szó, hogy sajnálatos módon az emberi ipari tevékenység valóban súlyosbította a globális felmelegedés folyamatát. Több száz kutató, tudós a világon, akik elfogadják ezt, és hölgyem is, mert én is ezek közé tartozom, akik hát ironikus módon állandóan azzal vádolnak minket, hogy mi tudomány ellenesek vagyunk, mégis minket a tudatalattinkban mégiscsak befolyásolnak ezek a gondolatok. Mégis titokban mindannyian azért próbálunk összeesküdni, hogy az egész piac alapú kapitális rendszert alá akarjuk ásni, amely dominálja a világot. Most ezek az emberek, akik ezzel vádolnak, ezek hogy fogják az unokáiknak elmondani, hogy valóban ő miattuk tették tönkre, a, tehát, tehát a nagyszülők tették tönkre az unokák jövőjét. Most ha azt mondjuk, hogy hát elnézés, ez most a ciklikus folyamat része, sokszor már megtörtént, nem tudunk ellene semmit sem tenni, most ezzel a magyarázattal fognak majd a gyerekek és unokáik elé állni. Most, ha megnézzük, hogy a hagyományos társadalmak a világon utolsó segélykérő hívásaikkal próbálták felhívni a figyelmet a katasztrófákra. Mert hát ők látták ezeknek a katasztrófáknak a jeleit és gyakorlatilag az amúgy harmonikus természeti mintákat felborították ezek a diszintegratív cselekmények. Nem tudom, ezeket az embereket felelősségre lehet-e vonni. Most azt gondolom, hogy nagyon fontos elővigyázatosan közelíteni a kérdéshez. Mert hát ez olyan, mintha valaki egy ilyen mindenfajta gátlás nélküli rulettet játszana a jövőbeli örökséggel. Az örökséget az is meghatározza majd, amit önök itt az Európai Parlamentben döntenek. Önök is formálni fogják a, az unokáik jövőjét. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, önök nagyon türelmesen hallgattak engem, és ígérem, hogy mit önök itt döntenek. Azt hiszem, hogy azokhoz a fontos kigazításokhoz vezet, amelyekre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Kérem szépen, hogy legyenek elég bátrak, ragadják meg a pillanat lehetőségét, és helyezik Európát egy olyan vágányra, amely az a túlélés, a gazdasági jóléthez vezet, és kérem szépen, hogy valóban megérdemeljük a leszármazottaink örök háláját. Köszönöm. Thank you much. Uh, Köszönöm szépen, felség. Számos fontos problémát megfogalmazott most számunkra. Például azt a négyszöget, amelyben a klímaváltozás, az élelmiszer, az energia képeznek három sarkot, és a technológiai tervet, amely ugyan még nem készült el, de amelynek a reménye előkészülete már megvan. És talán a legfontosabb az, hogy stratégiai módon elemezte számunkra a PPP-k jelentőségét, a közféra és a magánszféra együttműködésének lehetséges előnyeit. Enélkül nem igen tehetünk semmit, hogyha nem jön létre ez a párbeszéd. Köszönjük szépen ezeket a fontos gondolatokat, és most, ha megengedik, akkor megadom az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barroso úrnak a szót. Köszönöm. Felség, elnök úr, tanácsi elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt vendégek. Meg szeretném köszönni, hogy meghívtak erre a kiemelt ülésre ahol politikai vezetők, civil szervezetek és cégek is képviseltetik magukat. És köszönöm őfelségének, hogy nagyon tartalmas és ugyanakkor nagyon inspiratív beszédet tartott előttünk. Ritkán látjuk olyan egyértelmű bizonyítékát annak, hogy miért szükséges az összefogás, mint most és köszönöm, hogy a Cambridge uh, Program for Sustainability Leadership uh, szervezettel együtt az Európai Parlament megszervezte ezt a mai találkozót, és kiváló ennek a címe is. Alacsony szénkibocsátás kibocsátás és jólét igen, van szinergia az alacsony színkibocsátás és a jólét között a 2020-as bizottsági stratégiában is, amikor a inkluzív növekedésről beszélünk. A 2020-as stratégia az az iránytű, amely az alacsony szénkibocsátású stratégiát ö, megteremteni hivatott, és amikor arról a társadalomról beszélünk, amelyet már elrépítünk föl, ez nem csak a jelszavak szintjén történik, alapvető változásra van szükség, és ezek nem opcionális lehetőségek, hanem szükségszerűségek. Ezek nélkül nem lehet Európát új pályára helyezni, nem lehet a 21. század gazdaságában versenyképessé tenni, és új munkahelyeket sem teremteni. Ezt a megközelítést már három héttel ezelőtt is megerősítette az, amikor a flagship kezdeményezésünket az euróról összekötöttük ezzel a témával. Egyre nagyobbak a kihívások, és feltétlenül meg kell őriznünk az erőforrásokat ahhoz, hogy az, erő, az energiaellátás biztonsága, a gazdasági fejlődés, a hatékony ö, forrásfelhasználás érvényesülhessen. Ehhez három feltétel feltétlenül szükséges. Először is összehangolt cselekvésre van szükség számos politikai területen, látható politikai fellépésre is támogatásra a legmagasabb szintről. Örülök annak, hogy most itt cégvezetők is itt vannak, és tudattában már van, vannak már ennek a problémának. A forrás felhasználás hatékonysága nem egy, green, egy zöld nis, egy kis szűk terület, hanem legszélesebben értendő feladat. És ugyan sürgősek a befektetések, de a befektetésekre hez időre van szükség, ahhoz, hogy hosszú távú eredményeket érjük el, hosszú távú stratégiákra van szükség, és a fogyasztókat is ösztönözni kell a hatékonyabb felhasználásra, és az energia megtakari, megtakarításokat nem szabad elpazarolni máshol. A mi kezdeményezésünk az energia hatékonyságot teszi fő mércévé, a klímaváltozás, a közlekedés, a nyersanyag felhasználás, a mezőgazdaság, a halászat és a regionális fejlesztés területein is, tehát úgynevezett mainstreaming érvényesül horizontális szempont tesz számunkra. Számos politikai területen érvényesül érvényesítjük. Egyértelműek a hatások, a pozitív hatások, hatékonyabb forrásfelhasználás, új lehetőségek, új munkahelyek, innováció ennek az eredménye, és az erőforrások jobb átcsoportosítása egy olyan időszakban, amikor ugye egyre nagyobb a versenykihívás. A klímaváltozás kihívása is, és a nyersanyag felhasználás hatékonyságán nagyon sok múlik a klímaváltozás szempontjából is. És viszonylag alacsony költséggel ez megtehető, ha új modelleket alakítunk ki a fogyasztás és gyártás területén, megváltoztatjuk hozzáállásunkat. Bizonyos ö, lépéseket azonban nagyon fontos beruházásokra van szükség, és szinergiákra az energia, a mezőgazdasági és közlekedési ágazatok között. Ez nem fog megtörténni az egyik napról a másikra, de egyáltalán nem fog megtörténni, hogyha a cégek nem látják be, hogy most kell befektetniük annak érdekében, hogy a jövő generációi már profitálhassanak. A mi szabályozási keretünk ennek a fenntartható fejlődésnek, stabilitásnak ad keretet. Amikor a tudósainkkal konzultálunk, akkor tudjuk, látjuk, hogy a cégeken múlik minden, a kisvárosokban kell lépni a, a savas eső ellen, az ózon réteg sérülése ellen, és minden globális kihívás ellen. Vannak egyre többen, akik most már figyelnek és cselekszenek. Egyre több háztartásban és cégben válik ez gyakorlattá. 90-es évek óta 10%-kal csökkentették az üvegház gáz bocsátásokat, és, és a gazdasági növekedés közben 40%-os volt. Új alternatívák merültek föl, nagyon gyorsan fejlődött a zöld ágazat, a zöld technológiák ágazata, és az, az erőművek 2000, a leghatékonyabb erőművek az Európai Unióban működnek a világon, és ezt szeretnénk minden más ágazatra kiterjeszteni javítani tudjuk ezáltal a versenyképességünket, minőségi munkahelyeket tudunk teremteni, az egészség is jobbá válik, tehát visszatérül ez, a munkahelyek megteremtése pedig ö, fenntarthatóvá teszi a fejlődést, óriási a potenciál van még az exportban és a gazdasági értékteremtésben is. Az alacsony színkibocsátású gazdaság ö, a közegészségügyre is pozitívan hat. Környezeti célokat, normákat kell megfogalmazni, ezek ösztönözhetik a további innovációt. Ezért van az, hogy az EU és a UNEP összefogott, fogott, és a zöld technológiák fejlesztése érdekében lépéseket tett, és most már sikerült a Kyoto jegyzőkönyv óta számos régi technológiát kiszorítani a piacról. Itt az ideje annak, hogy a gázra tapassunk, és a világ foglalkoztatói munkaadói számára ösztönzőket teremtsünk annak érdekében, hogy ilyen munkahelyeket teremtsenek. Tavasszal meg fogjuk fogalmazni azt, hogy mit kell az Európai Uniónak 2050-ig tenni a tervezés területén. 80-95%-kal lehetne csökkenteni az üvegházgázok kibocsátását, 2050-ig, és az alacsony színköbcsözás például a hatékonyabb közlekedési rendszerek által is lehetővé válhat 2050-ig. Az energia takarékosságra is szükség van. 20%-os takarékosságot írunk elő 2020-ig, a legutóbbi pénteki Európai Tanácsi ülésen is döntöttünk erről. Végül pedig hosszú távú tervezésre van szükség, hosszú távú célokra, hogy a gazdasági növekedést elválasztjuk a a, az erőforrás felhasználástól. Hogy hogyan lehet 2050-ig egy alacsony színkibocsátású hatékony növekedést generálni, ezt már most idén ősszel el fogjuk dönteni. Összefog a halászat, a mezőgazdaság, a gazdaságpolitika a következő időszak költségvetése megfogalmazása kapcsán nagyon nagy hangsúlyt fogunk helyezni az energia takarékos, erőforrás takarékos innovációra. A gazdasági visszatérülés nyilvánvaló. Európa jelenleg több mint 300 milliárd eurót költ energiára, vagyis a GDP 2,5 százalékát. A megújuló erőforrások és a 2020-as célok betartása akár 200 milliárd euró megtakarításhoz is vezethetnek, és közben két millió munkahelyet is meg lehet teremteni, úgyhogy ezek nem outsourcing munkahelyek, hanem új munkahelyek, 700 ezer tonnával lehetne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy ezt megértik, az alacsony szénkibocsátás nem visszalépés, hanem előrelépés, biznisz értelemben is, gazdasági értelemben is. Meggyőződésem, hogy erőfeszítéseink a jólétet szolgálják, és a gazdasági szereplők az energia és az erőforrás hatékonyság növelésével maguk is profitot generálnak majd, és innovatívak lesznek egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a jövő oké, akik azt mondják, hogy kevesebbel többet kell elérni. Ez a versenyképesség zálaga is, az Európai Bizottság minden erővel támogatja ezt, és jó volt ez a mondat, let's make it cool to use less stuff. Tegyük kullá azt a dolgot, hogy kevesebb anyaggal dolgozunk és érünk el többet. Ami a partnerséget illeti, és számomra ez a mai konferencia is annak az állaga, hogy ez már létrejött. Köszönöm. Köszönöm Barroso úrnak eh, a beszédét, eh, illetve azt, hogy eh, milyen hatékonyan előkészítette ezt a jogalkotási időszakot, a hivatali ideje hátralevő részére, nem csak az energiapolitikára gondolok itt, hanem a klímapolitikára is, illetve arra, hogy megvédjük a környezetünket. Köszönöm szépen. Tehát a következő előadónk az Európai Tanács elnöke, Her- Herman van Rompuy úr, öné a szó, elnök úr. Thank you, your royal high. Köszönöm, királyi fenség, tisztelt képviselők, Barozó elnök úr, hölgyeim és uraim, Az a döntés, hogy az alacsony szénfelhasználású gazdasági növekedésről van itt szó, eh, hogy önök úgy döntöttek, hogy ezzel foglalkoznak, ez rendkívül időszerű. A, az előző tanácsi csúcson is az energiával foglalkoztak az állam és kormányfők legtöbbet. Most először foglalkoztak ezzel a témával ilyen részletesen. Ez személyes elköteleződést is jelent, aminélkül nem lesznek eredmények az unióban sem, és a tagállamainkban sem. A... Mindannyian egyetértettek abban, hogy befektetéseket eszközölnek az alacsony szénkibocsátású új megújuló technológiák területén. Ahhoz, hogy elérjük a az üvegházhatású gáz kibocsátások csökkentési célkitűzéseit 2020-ig, eh, mint ahogy abban megegyeztünk 2009. októberében. Nos, ehhez egy forradalomra lesz szükség, ezt a forradalmat pedig most kell elkezdeni. Ez gyakorlatilag egy új ipari forradalom lesz. A jelenlegi döntések fogják el meghatározni a jövőt, füstös városok-e, vagy pedig intelligens villamos energiahálózatok épülnek ki. A bioüzemanyagok fenntarthatósága, az áramellátás intelligensítétele, a megújuló energia irányelv felhasználása és a nemzeti támogató mechanizmusok kialakítása rendkívül fontosak lesznek. Az energiahatékonyságba eszközölt befektetések is létfontosságúak, hiszen ezek eh, a hatékonyságot is és az energiállátás biztonságát is biztosítják miközben csökken a széndiokszid kibocsátás. Egész egyszerűen kevesebb energiát kell felhasználnunk. A legolcsóbb, legtisztább, legbiztonságosabb energia az, amit el sem fogyasztunk a 2020-as energetikai célkitűzések, amelyekről a júniusi csúcson állapodtunk meg, és amelyek megvalósulása még várat magára, e, e, ennek érdekében tennünk kell. Az épületek és a közlekedés területén is komoly energia megtakarításokra van szükség. Január 1-től a tagállamoknak közbeszerzési pályázataik során be kell építeniük energetikai szempontokat is. Az energiahatékonysági terv a jövőben konkrétabb intézkedéseket fog meghatározni az egész energetikai ellátórendszerre vonatkozóan. A technológiai hozzávalók még nem állnak rendelkezésükre, ezért ezek létrehozását támogatni kell. Egy olyan szabályozó hálózatra van szükség, amelynek révén 2020-ra megvalósulnak az áramellátási összeköttetések, illetve a villamos áram intelligens hálózatok. Szeretnénk e- ezek révén is az energiahatékonyságot előmozdítani. Ehhez az kell, hogy a közvélemény elfogadjon bizonyos tényeket, a hosszú távú föld alatti széndiokszid tárolást, az intelligens mérőeszközöket, stb. A közvélemény meggyőzése területén még jelentős munkák várnak ránk. Ez környezetvédelmi és gazdasági szempontból is szükséges. Az Európai Tanács rámutatott, hogy a kifizethető, fenntartható energiafelhasználás prioritás marad Európában. E révén valósítható meg a versenyképesség. Hozzáadott értéket nyújt ebből a szempontból az európai szint. Egy összesített európai energetikai politikára van szükség, klímaváltozási célkitűzésekre, illetve átfogó jogszabályi háttérre. A múlt héten az Európai Uniós csúcson újra aláhúztuk elkötelezettségünket. Azt gondolom, hogy a múlt héten sikerült személyes kötelezettségvállalást tenni a 27 tagállam részéről, és mindannyian prioritásként jelölték meg ezeket a célkitűzéseket. Egyesíteni fogjuk erőinket, szinergiákat és méretgazdaságosságot valósítunk meg. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unió által kialakított standardok nem csak a saját kontinensünkre lesznek kihatással, hanem az egész világra is. Lehetőségünk van arra, hogy bebizonyítsuk az együttműködés hozzáadott értékét. Tehát óvatos optimizmus van ebben az üzenetben, bár nem politikailag korrekt dolog optimistának lenni. Európában ambiciózus célkitűzéseket tudunk megvalósítani, még mielőtt a világ többi része megtenni ezeket. Közös erőfeszítéssel ezeket meg is valósíthatjuk, de természetesen az ördög a részletekben rejlik. Ezért is olyan fontos az, ez a mai konferencia a világvezető szakemberei ültek itt össze, tudósok, vállalati vezetők, illetve Európai Uniós jogalkotók. Én azt várom önöktől, hogy az itt elhangzott gondolatok később megvalósulást, megvalósuljanak. Hosszú távú kitekintésre van szükség. Nekem mindig ez volt a véleményem, amióta az Európai Tanács elnöke vagyok, és ez a minimum, ami tőlem elvárható. Azt gondolom, hogy kevés fontosabb téma van, mint amivel ma foglalkozunk. Köszönöm a munkájukat, és köszönöm ő felségének, hogy itt van köztünk, és hozzájárul a munkánkhoz. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm a beszédét. Köszönöm szépen, hogy elmondtam megjegyzését, és köszönöm szépen, hogy a legutóbbi európai tanácsülését is megszervezte. Sajnos nem mindent tudtunk elérni, amit el szerettünk volna érni, még nem értük el, de hát egy ilyen tanácsülés mindig nagyon fontos, mert jó példát adunk arról, hogy érdekel minket a téma, azt a példát statuáljuk. Ő felségének el kell hagyni az Európai Parlamentet, a konferenciát. Ön nagyon sokat foglalkozik a környezetvédelemmel, nagyon is elkötelezett eh, harcosa a környezetvédőknek. Uram, nagyon szépen köszönöm a támogatást, a sok ötletet, gondolatot. Az ön gondolatai nagyon fontosak az Európai Parlament számára. Mert hát ezeket a témákat, amelyeket ön említett, mi is nap mint nap megvitatjuk. És még sajnos nem tudtunk mindent megvalósítani, amit szerettünk volna. 5-7 évvel ezelőtt. De nagyon nagy előrelépés történt mindazonáltal. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi tárgyalásokba is befolyjunk. Klímakérdésben ez is nagyon fontos. Minden mindennel összekapcsolódik. De az ön támogatás, az ön jelenléte itt, és amikor azt mondta, hogy környezet barát környezetben kell élnünk, környezet barát környezetet kell megteremteni mindenki számára, ez nagyon fontos, hogy ön ezt elmondta. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. It will be, uh... Most pedig az első vita indító Madame Corinne Lepage, az MV bizottság alelnöke. mondjam, öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt elnök urak, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Három percnyi rekordidőm van arra, hogy bevezessem a vitát az elhangzott beszédeket követően. Kiváló előadásokat hallhatunk éppen. Ha megengedik, két pontra összpontosítanék. Az első pont, hogy ambiciózus célkitűzések legyenek, amelyek megfelelnek a kockázatoknak. Büszkének kell lennünk. Mindegy, hogy hol vagyunk, az intézmény, az európai intézményeken belül, mi vagyunk a világnak az a régiója, amely nagyon ambiciózus célt tűzött ki maga elé. Mindazonáltal ő felsége említette, hogy nagyon sok a kockázat, sok a kihívás, kiváltképpen a már meglévő következményei a klímaváltozásnak igen jelentősek. Mindig is azok voltak. Ami a déli országok lelkesedését illeti, ha valóban szeretnénk vezető szerepet tartani a gazdasági, ipari ágazatban, elengedhetetlen, hogy magasabb mércét helyezzünk a célkigyőzésünk elé. A 30%-os CO2 vagy üvegházatású gázcsökkentés egyrésztről, illetve a kötelező célkitűzések, amik az energiahatékonysággal kapcsolatos, ezt a két pontot kell említeni. Tisztelt elnök urak, így lehet felkészíteni, ellátni, felruházni az iparainkat vezető szerepet. Így lehet megszerezni a vezető szerepet, amelyet meg kell szerezenek az európai ö, ipari cégek. Első pont. A második pont, amely mellett kiállok, koherens célokat kell kitűzni. Koherens célokat kell kidolgozni a klímaváltozás elleni küzdelemen belül, és koherens célok kellenek a különböző szakpolitikák között. Koherens célok a klímaváltozás elleni küzdelemben. Elengedhetetlen, ha olyan kvótarendszert szeretnénk, ami jól működni, jól működik, ha valóban szeretnénk, hogy megtérüljenek az energiahatékonysági beruházásaink, vagy megújuló energia beruházásaink, nagyon fontos az, hogy ne támogassuk a hagyományos, foszilis alapú ipari ágazatok továbbfejlesztését. Ami a bitumen homokot illeti például. Ismerem azt a jelentést, amelyet a bizottság most tett közzé ebben a témában, az a két témában. A bitumen széndoxid koncentráció sokszorosa a kőolajének. Igazából nem érdemes ezt még tovább vinni. Koherens politika kell. Nagyon fontos az ipar megfelelően fellépjen, a közhatóságoknak is fel kell lépniük, a közfeladat az állami ágazatnak. Nagyon fontos a politikák közötti koherencia. Ma Beszélünk ugye az alacsony szénfelhasználású gazdaságról. Tisztelt elnök urak, hölgyeim és uraim, azt a kérdést teszem fel, hogy nem kellene beszélni a low waste economy, az alacsony hulladék felhasználású gazdaságról, mert a széndiokszid kibocsátás és minden más kibocsátás a hulladékból származik. Nagyon fontos a globális megközelítés, koherens döntéseket kell hozni, ami az alacsony szénfelhasználású energiákat illeti, ezek fenntarthatóak kell legyenek, és nagyon fontos, hogy ezek ne termeljenek hulladékot. Nem lehet ugyanoda helyezni a megbújul energiákat, és azokat az energiákat, amelyek alacsony szélfelhasználások, de nem fenntarthatóak és hulladékot termelnek. Azt gondolom, hogy aztán ezzel zárom és gondoltam, hogy azt hiszem, hogy betartottam a három percet, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindezt, ugye említette ő felsége is, egy új megközelítés kell. Nagyon fontos az, hogy az új számvitel rendszer bevezetésével új prioritásokat kell meghatározni. Globálisan kell megközelíteni a kérdéseket. A gazdasági, szociális, környezetvédelmi következmények mindig figyelembe vendőnk, amikor döntéseket hozunk. Nagyon fontos a gazdasági jólét, illetve a felelősség összekötés. A mi felelősségünk, a jövőbeli nemzetékekkel szembeni felelősségünk nagyon fontos. Néhány bevezető gondolat. Köszönöm szépen. Like. Rövid felszólalásokat kérek. Herzog asszony kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy megszervezte ezt a konferenciát erről a fontos témáról. Minden lehetséges meg kell tennünk, amit csak lehet, hogy az Európai Unió prosperitását növeljük. Az Ipari Bizottság költségvetési felelőseként meg szeretném kérdezni önt, de először idéznék valamit. Amikor még fiatalabb voltam a saját anyámnál, akkor hangzott el, hogy a gondolat még nem megoldás. Minden a végrehajtáson múlik, a végrehajtás Nyen. Tehát, ha az európai polgárok lelkesedése megvan, és megvan a vízió is, a távlati látásmód az Európai Unió vezetői részéről, akkor most már csak a 2020-as stratégia politikai elkötelezettsége kell, és ezt a politikai kötelezettséget pénzügyi kötelezettségvállalásá kell lefordítani a tagállamok részéről, és ez nem egyéves, hanem hosszú távú cél, de úgy tűnik, hogy erre viszont még nincs meg a készség. Segítsenek nekünk ebben, hogy meglegyen. Köszönöm elnök úr a szót. Én is köszönöm a szervezőknek ezt a kiváló alkalmat, a mai vitát. Kérdésem Van Rompuyerhoz szól. A tanácsi következtetésekkel kapcsolatban azt hallottuk, hogy a technológiai tervekről volt szó a tanácson, és ez egy jó dokumentum, jó tervezési anyag. A technológia megvan, a cégek is megvannak, a lehetőség is megvan az innovációra elvileg. Ha Herzogasszony kérdéséhez hozzátehetek valamit, akkor megint csak azt kérdezném én is, hogy mi van a finanszírozással? mikor fogják a tagállamok azt a pénzt végre előteremteni, amelyre szükség van ehhez. Elnök úr, elnézést kérek, nekem el kell mennem, illetve 8 perc múlva már egy másik ülésem kéne megszólalnom. Nem tudom sajnos a vitát végighallgatni, de a bizottsági képviselők itt vannak, és valamennyi elhangzott felvetése, kérdése majd valamilyen módon később visszatérünk. Röviden engedjék meg, hogy az eddig elhangzott megjegyzésekre reflektáljak röviden. Először is úgy gondolom, és valamennyien hallottuk őfelsége előadásából, egyébként nagyon jó volt ez a szöveg, nagyon érdemi volt, hogy meg kell tartanunk a jelenlegi ütemet, lelkesedést, lendületet, mert megvan a támogatása ennek a tervezésnek. Ugyanakkor a válság miatt kicsit ez most lelassult ez a támogatottság, mert a tagállamoknál mindegyik tagállamban megszorítás intézkedéseket hoznak, és Herzog asszony is, Heck asszony is a költségvetés problémáját vetették föl. Valóban pénzre lenne szüksége ehhez nemzeti szinten és európai szinten egyaránt. Éppen ezért van szükség eh, arra, hogy a vita új lendületet kapjon, és ezt segíti például ez a mai fórum is, nem csak ő felsége jelenléte húzza ezt alá, hanem az is, hogy nagyon fontos vezetők jöttek el a mai találkozóra. Örülök, hogy velük ma délelőtt is találkozhattam már. Tehát fontos, hogy tudatformáló üzeneteket küldjünk ki a világba, hogy nem csak a környezeti szempont miatt fontos ez az átállás, bár önmagáért is elég lenne ez, hanem azért is, mert a növekedési tervek végrehajtása érdekében is szükség van erre. Ez a kulcsa a növekedésnek, a támogatás a kulcsa a növekedésnek a pénzügyi értelembe vett támogatás is. A másik megjegyzésem pedig egy globális megjegyzés, nem csak Európát érinti. Nemzetközi folyamat részesei vagyunk, partnerekkel, amerikaiakkal kell együttműködünk, de olyan feltörekvő gazdaságokkal, mint például Kína is és ebben a kontextusban kell okos módon vezetnünk a folyamatot, meggyőznünk őket, hogy lépjenek velünk együtt, tehát nem elég, hogyha az Európai Unió elkötelezi magát, hanem másokat is fel kell venni a hajóra, és el kell kötelezni őket. Persze ehhez a saját házi feladatunkat kell először megcsinálni, és úgy gondolom, hogy a mai találkozó ennek a jegyében zajlott, egy sikeres tanácsi ülés után egyből örültem annak, hogy a 27-ekkel, amikor találkoztam múlt héten, akkor az energiahatékonyság, energiatakarékosság kérdése, mint sürgőségi kérdés merült föl a csúcs találkozón. Mert rendben, hogy elköteleztük magunkat a 20%-os üveggázsökkentés mellett, ha a trend megmarad, akkor ez sikerül is, a megújuló előforrások tekintetében is sikerülni fog majd ez, de e, az energiahatékonyság területén el vagyunk maradva, tehát tenni kell valamit, hogy hitelesek maradjunk. Köszönöm. Megköszönöm mindkét elnök úrnak, hogy eljöttek erre a konferenciára, és ezzel mi át is térünk a, az alacsony szénfelhasználású jólét gazdaság és versenyképesség témára. Ennek az elnöke Herbert Rajl úr lesz, aki az Intre szakbizottságunknak az elnöke. Mi magunk is eh, kérünk két percet arra, hogy a helycserék megtörténjenek. Herbert, kérlek. Next will be. Yes, well, I can stay here, for example, and then you. Okay. Sehr Kedves Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, parlament elnöke, kedves kollégák, kedves kolléganők, 40 percünk van, hogy az első panelben, az első a másik vitafordulóban magasrangú szakértőkkel elmélyítsük a gondolatainkat. összetetetnek kell lennünk, hiszen kevés időnk van, be kell tartani az időt, a kollégák pedig szeretnék a ezt követő vitát is majd folytatni. Nagyon sok dolgot hallottunk már, alapvető fontosságút, és most néhány szakértővel néhány egyéb aspektus ki lehet bontani. Ha megengedik, üdvözlöm körünkben Lord Nicholas Stern urat, gazdaság és kormányzat professzora, a Grantham Research on Climate Change and Environment at the London School of Economics, köszönjük, hogy eljött az Európai Parlamentbe. Üdvözlöm Garrett Ford urat, a Philips Lighting nak a vezérigazgatóját, és üdvözlöm Hans von der Lo urat. Ő beugrott Sweeney úr helyett, aki a Shell vezérigazgatója. Ennek az úrnak vissza kellett utaznia, mert ezen az éjszakán nagyon kellemetlen ismerettségbe került bűnözőkkel a brüsszeli vasútállomáson, sajnos megtámadták a brüsszeli állomáson, haza kellett utaznia. Most pedig a rend kedvéért Lord Nicholas Stern kapja meg a szót. Kérem szépen, hogy röviden szóljon hozzánk, kérem. and thank you all for the invitation uh, to what is a, a very important uh, köszönöm, köszönöm a meghívást. Én amellett fogok szólni, hogy a sürgős fellépés nem csak, hogy szükséges, hanem hasznos is lehet. Azt gondolom, hogy az érvek nagyon erősek, ugyanakkor nem sikerült még meggyőznünk az embereket, márpedig ezen a területen képesek vagyunk jobb teljesítményre. Először is meg kell értenünk, hogy iszonyatos kockázatokkal nézünk szembe. Gyakorlatilag a létünk forog kockán, illetve a bolygónk jövője. Ugyanis, hogyha így folytatjuk, akkor a széndiokszid és egyéb üvegházhatású gázok koncentrációja a jelenlegiről jelentősen nőni fog. Ez 30-40-50 százalékkal 50% eséllyel eh, azt jelenti, hogy a 19. század közepéhez képest 5 fokkal magasabb lesz a hőmérséklet. Ez ezen a bolygón 30 millió éve nem történt meg. Mi csak 100 éve vagyunk ezen a bolygón. És ez az átalakulás, ez a változás ahhoz vezetne, hogy több száz millió vagy milliárd, akár egy pár milliárd embernek is lakhelyet kell változtatnia, ami hatalmas konfliktusokkal járna. Iszonyú nagy tehát a kockázat, az öt fokos felmelegedés teljesen átalakítaná az életünket. Mit tehetünk? Nos, itt már kevésbé vonzó az érvrendszer, mert el kell ismernünk azt, hogy a két fokkal való felmelegedésben történő maximalizáláshoz is e, jelentős lépésekre van szükség. 50 milliárd tonnával kell csökkenteni az éves széndiokszid és egyéb gáz kibocsátást, e, illetve 50 milliárdról 20-ra kellene csökkenni ennek a kibocsátásnak. Hogyha eközben növekszik a gazdasági output, akkor az azt jelenti, hogy az egységnyi termelésre jutó kibocsátásnak a harmadára kell csökkennie. Mivel ezt nyilvánvalóan nem tudjuk minden területen elérni, ott, ahol lehet, a kibocsátást nullára kell, bocsá- kell csökkenteni. Ez egy új ipari forradalom lenne. Mindez mindössze a matematikai valóság. E, hogyha viszont visszatekintünk a múlt ipari forradalmaira, a textilipari forradalomtól kezdve egészen a közelmúlt információtechnológiai ipari forradalmáig, akkor azt látjuk, hogy két, három, négy évtized innováció és növekedés követte őket, a befektetéseket pedig a legbátrabbak, az úttörők realizálták. Hogyha pedig az alacsony kibocsátású növekedésre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy ez tisztább és biztonságosabb lesz, eh, a növekedést biztosítja, a kreativitást eh, biztosítja, és a jelenlegi fogyasztási mintáknál mindez sokkal vonzóbb jövőképet eh, vázol fel. Ehhez természetesen komoly befektetések és nagy változások szükségesek. Ennek meg lesz az ára, ugyanakkor, mint mondtam, egy rendkívül ígéretes irányról van szó. Milyen tettekre van szükség, egyrészt a közpolitikában, másrészt egyéb területeken a közpolitikában a piaci erők kudarcát kell kiigazítani, a piacokat kell arra noszogatni, hogy jól működjenek, a az üvegházgáz externáliák ellen fel kell lépni, az ellen, hogy rosszak az ösztönzők, nem fizetik meg ezeknek az externáliáknak az árát. A kutatás és fejlesztés számos előnyel jár. Ezekre az előnyökre mindannyiunknak szüksége van. Tehát a kutatás és fejlesztést is ösztönözni kell Tudjuk azt is, hogy a tőkepiacok nem túl jól működnek, eh, ami a hosszú távú befektetések kockázatalokációját illeti. Ezt a piaci kudarcot is eh, ki kell javítanunk. Az infrastruktúra problémák, a hálózati externáliák szintén rendkívül fontosak nem tudjuk eh, kiaknázni Dél-Európa napenergia előnyeit és lehetőségeit, ha nem építünk ki egy sokkal jobb, komolyabb energetikai hálózatot. Ez megint egy közpolitikai kérdés. A tulajdonjog területén is vannak problémák. Nem feltétlenül az aratja le a profitot, aki épít. Információs problémák is vannak. Sokkal megbízhatóbb információkra van szükség ehhez, például címkézésen keresztül vezet az út. Ezek azok a piac irányú megközelítések, amelyek ösztönöznék a vállalkozásokat. Azt gondolom, hogy Európában többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a politikák átláthatóak, kiszámíthatóak, világosabbak legyenek. Mindenhez arra van szükség, hogy a láthatáron már meglévő befektetéseket jó irányba csatornázzuk. Arra van ehhez szükség, hogy eh, magasabb eh, árat rendeljünk a szénfelhasználáshoz, meg kell növelni a kutatás fejlesztési kiadásokat, amelyek egyébként kifejezetten csökkentek az elmúlt időszakban, illetve infrastrukturális befektetésekre és energiahatékonyságot megcélzó befektetésekre is szükség van innovációs és befektetési szempontból is. Hol kell ezeket a lépéseket megtenni? Beszéltem a közpolitikáról, most az ágazatokról. Mely ágazatokban? Nos, minden ágazatban. Az építőiparban, a mezőgazdaságban, az elektromos áram szektorban, amit az utoljára szoktam említeni, mert mindenki más a villamos áram ellátást először említi. De minden szektorban, az egész gazdaságban meg kell jelennie ennek az innovációnak. Jobb szigetelésre van szükség az az épületekben, eh, kevesebb, eh, kevésbé intenzív eh, mezőgazdasági művelésre, területművelésre. Minden egyes része ennek az egyenletnek rendkívül izgalmas. Minden egyes részéhez szükség van a közösség részvételéhez, mert szükség van a hulladék újrafelhasználásához is, a közösségi részvételre, a tömegközlekedés elterjedéséhez is szükség van a közösség részvételére. Jobban kell ismerni és méltányolni ezeknek a lépéseknek a pozitív hatásait. A kreativitás szerintem ott van. Az elmúlt öt évben is rendkívüli nagy kreativitás valósult meg. Jönnek a pénzek, ugyanakkor a közpolitikának sokkal eh, hatékonyabbnak kell lennie, hogy eh, a mértékeben egy, egy nagyságrendel tudjunk eh, ugrani meggyőző erővel kell arról beszélnünk, hogy a magas szélkibocsátás, széndiokszid kibocsátás és szénfelhasználás az nagyon kockázatos. A magas szén kibocsátású növekedés zsákutca. Ez az a történet, amit a politikusoknak mindig el kell mondaniuk, a parlamenti képviselőknek, az újságíróknak újra és újra el kell ismételniük. Ez egy kommunikációs kihívás, amely átalakíthatja a politikát. A nemzetközi együttműködésről szólnék még utoljára. Megint csak, mivel ilyen léptékű intézkedésekre van szükség, mindenkinek részt kell vennie ebben a gazdag országoknak különös felelősségük van a történelmük okán, a technológiai tudásuk okán és a példamutatási képességük okán is. Ezeknek az országoknak a példájukon kell, saját példájukon kell megmutatniuk, hogy a recesszióból így tudunk kilábalni. Rendkívüli likviditás jellemzi az elkövetkezendő néhány évet a gazdaságban. Tudjuk, hogy vannak eh, kihasználatlan erőforrások. Most tudjuk megalapozni a hosszú távú komoly növekedés. Nem a lufikat, amelyeket az elmúlt évekből ismerhetünk, akár a dotcom lufit, akár az ingatlan lufit. E, más módon kell megalapozni a növekedést. A recessziót eh, nem, a recesszióból nem azt a következtetést kell levonni, hogy hezitálhatunk határozott lépésekre van szükség. Az a hezitálás, amit most látunk Európában, az egy visszalépés, sőt Amerikában ez a visszalépés, ez kifejezetten aggasztó. E, miközben mi hezitáltunk, mások kifejezetten visszaléptek. E, Kína, India, Brazília, Indonézia, ezekben az elmúlt években viszont előreléptek. Önök általában gondolom nem olvassák a kínai ötéves terveket, de a 12. ötéves tervet a figyelmükbe ajánlom. Múlt októberben jelent meg, e, tavasszal részletesen is megjelenik idén. Én és e, e, vállalkozó, üzleti vállalkozó kollégáim részt veszünk egy kínai fórumon majd márciusban. Hét iparágat azonosít a kínai terv, amelynek révén egy évi 7-8 százalékos növekedés mellett ezeknek az iparágaknak az aránya 3 ról 15 százalékra fog növe, növekedni. Ezek hatékony, tiszta iparágak, olyan eh, termelő iparágak, mint eh, a, a nagysebességű eh, vasúti ágaz, ágazat, a bioalgák, ez egy információs technológia. A kínaiak nagyon határozottan lépnek előre azokon, azokban a gazdasági szektorokban, amelyeken a, a világ jövője múlik. Tehát Kínában nem csak a nagy veszélyek vannak, hanem a hatalmas lehetőségek is. Kelet-Ázsia kezdi átvenni a vezető szerepet. Európa visszaszorul, vagy potenciálisan visszaszorul, erről beszélt Barroso elnök úr is. Európa és Kína vezető szerepet játszhat ebben a, terem, e, e, e, ebben a, a, a dologban. A fejlődő világ egy része jó irányba mozdul el. Ez Európának is lehetőséget teremt. Nem szabad itt most félénknek lennünk, meg kell ragadnunk a jövő lehetőségeit. Arccal az új iparágak felé kell fordulnunk, és meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket. Nem most van a hezitálás ideje, most ki, ö, praktikus, határozott politikákat kell kialakítani. darf mich, Lord Stern. Nagyon szépen köszönöm Lord Stern ezt a nagyon széles látókörű vita indító beszédet. Szeretnék arra utalni, hogy az innováció, technológia, az ösztönzők nagyon fontos szerepet játszanak, és mindenfajta hosszabb beszéd nélkül átadom a szót Garrett Ford úrnak. Nagyon szépen kérem, hogy tartsa meg előadását. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, és nagyra értékelem ő felsége kezdeményezését, hogy ezt a konferenciát megszervezte. Ha megengedik, szeretnénk a fogyasztók ról, a fogyasztók viselkedéséről szólni, amikor is az alacsony szénfelhasználású gazdaságról beszélünk. Három dolgot említenék. Szeretném kiemelni, hogy van egy nagyon fontos akadály. Mi a Philips cég azt látja, hogy itt van egyfajta tehetetlenségi tényező. Ha megengedik, szeretnék nagyon fontos lehetőség hitelességéről szólni. A harmadik dolog, ami szerintünk nagyon fontos szerepet játszik, elősegíteni a folyamatokat, erről szeretnék szólni. Először is szeretném kontextusba helyezni az energiahatékonyságot. Az energiahatékonyság a probléma 50%-ának a megoldása, illetve az alacsony színfelhasználású jó léthez vezető út megoldásának 50%-át. A probléma az az alacsony kezdő költség kultúrája. Mi 25 éve foglalkozunk energiahatékony világítással. És azt látjuk, hogy a fogyasztó az energiahatékony termékeknél azt látja, hogy túl magas az ár. Ez a közbeszerzésnél is jellemző probléma. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ösztönöznek arra, hogy az ember úgymond filléreskedjen, és azt nézze, hogy mi az olcsóbb termék. Nos, hát igazából a gazdasági, szociális, ökológiai hatás vagy költséget ráhárítjuk a jövő nemzedékére. Ők nem fogják tudni ezt megfizetni. Dióhéjban ez a legfontosabb dolog, közösségként ezt problémát megoldani, ezt a kezdeti alacsony ár megközelítést. A második terület, amiről szólnék, ennek a lehetőségnek, lehetőségnek a nagyságrendje kiváló, emberektől hallottunk arról, hogy mekkora probléma ez, hogyan lehet a problémát lehetőséget teremteni. Nézzük az energiahatékony világítás 14%-át az Európai Uniónak, az energiafogyasztás az a világításból jön. 40%-kal lehetne csökkenteni. A 40% szép számnak hangzik. De pénzben ez 28 milliárd euró. Európa energiaszámlájáról levehetnénk. Ez 98, ton, 98 millió tonna CO2-nek felel meg. Igazából arról van szó, 141 új ö, erőmű mindannyiunknak 300 milliárdjába kerülne. És gyakorlatilag ezt a tőkét áthelyezhetnénk az innováció finanszírozására. Ne építsük meg ezt a 141 új erőművet. Egy nemrégiben közzétett Ecofis tanulmány azt mutatta, ha az energiahatékonyság 1% lenne évente, az azt jelenteni, hogy 2050-re 140%-át kellene a tiszta szén alapú gazdaság vagy termelésnek. Ha 3%-os lenne az innováció, akkor csak 40%-a kellene a jelenlegi energiainfrastruktúrának. Azt kellene zöldesíteni, és ez sokkal, sokkal hitelesebb és fenntarthatóbb cél. Ez a második pont. Nagyon sokan említették ma már, hogy ezt nem lehet cselekvés nélkül, ambiciózus célok nélkül megvalósítani, anélkül, hogy koherensek legyenek a politikák és a cselekedetek. A legkevésbé ö, tárgyalt téma, amit ő felséges említett, Philips cég nem csak innovációs erőnk, az abból is adódik, hogy megértjük a fogyasztó viselkedését. Gyakorlatilag sokszor alábecsüljük a fogyasztót. Ha az egyszerű állampolgár erejéről vagy lehetőségről beszélünk, látjuk, hogy nagyon sok intézmény, kialakult mint minta forradalmasítandó. Nézzük meg a fiatalokat. Nézzük, hogy a fiatalok hogyan forradalmasítják a szociális hálózatépítést, a kommunikációt. Mi úgy gondoljuk, hogy a közvélemény, az átlagpolgár öm, megérti, nem, nem, nem egy kompromisszum, ez olyasmi, valami, ami, ami, ami, be, ami, ami dögös dolog, vagy hát ami cool, tehát ez egy egyszerű példája a Philipsnél, és sokszor nem találtuk el, hogyha valóban megtaláljuk azt a gyenge pontot, amivel megédesíthetjük ezt az újfajta életvitelt a fogyasztó számára, például a dinamikus világítás, egy ilyen program, az hatékonysági iskolát tenthetnénk, ahol 40%-os eredményt érnénk el. De azzal, hogy a világító testek színét, a világítás és a világítás intenzitását megváltoztatjuk, megtettük Hamburgban, 300 valány iskolában, Hollandiában, 30%-kal lehetett növelni az olvasás sebességet, 40%-kal javultak a helyesfelső hibák, és 70%-kal csökkent a gyermekek nyugtalanság vagy nyugtalan viselkedése. Az iskola alapcélja ugye oktatni, tanítani, kompetitív, versenyképes feltételeket, versenyképes képességekkel elátni a gyerekeket, és úgy láttuk, hogy ez valóban olyanok, ahol a nyelvezet, dinamikus világítás, ez valami a Philips által kidolgozott, nagyon technikai dolog. Ha azt mondjuk, hogy hatékony iskola, akkor unalmas, ha alacsony szélfelhasználás iskola, az okoz emberek megzavarodnak. Ha zöld is lenne, hívjuk, azt mondják, hogy ez egy politikai döntés, vagy politikai párt lehet. Na most mit lehet akkor mondani? A média, az emberek, a szülők, a, a tanulók hozták ezt a gondolatot. Egy olyan képet idéző nyelvezetet kell megtalálni, amely jobb, mint a mai, egy olyan kép, ami nem kompromittált, olyan szókincset kell használni, amely az egyszerű állampolgár számára jó. Nagyon sok volt a gazdasági, ökológiai, politikai, környezetvédelmi vita. Ezek a dolgok nagyon fontosak, de amíg az állag, átlag állampolgár nem változtatja meg a viselkedése mintát, tehát szerintem addig nem lehet forradalmasítani. Kérjük a parlamentet, minden érintett felett, hogy egy ilyen párbeszédet segítsen elő, hogy valóban be, be tudjuk gyújtani ezt a forradalmat. A Bright School, a, a világos iskola segítségével. Ganz herzlichen Dank und als nächstes darf ich äh, Hans... Következő felszólalunk Hans van der Loo úr. A Shell képviseletében. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! A széndiokszid kihívás elérkezett Európába. Nálunk ö, ö, van a vízió, most már át kell ezt ültetni a víziót a konkrét cselekvésekbe. Az EU vezetői most már felismerték, hogy a politikát kell ennek a szolgálatába adni, és gyakorlatilag megoldásokat kell teremteni. Viszonylag nagy utat jártunk be rövid idő alatt, és a partnerség kialakult például a Zero Emission Platform kapcsán a tagállamokkal, de még csak most kezdtük el az utat bejárni. Az EU és az USA egyfelől, India, Kína másfelől ö, ö, ugye egyik fél visszalépett, a másik előrelépett, hallottuk, és ezt a pénzügyi gazdasági válság csak erősítette ezt a trendet. Ezért fontos az, hölgyeim és uraim, hogy most prioritásként kezeljük a takarékosságot, mert a tagállamok továbbra is ugye gazdasági nyomás alatt állnak Európában különösen, és a takarékossággal megnyerhetők. A széndiokszid mitigációhoz, csökkentéshez hozzá lehet járulni takarékos módszerekkel. Meg kell tenni, amit megtehetünk, és van ilyen. Két területet szeretnék kiemelten itt említeni. Az Európai Klíma Alapítvány 2050-es terve szerint az erőmű ágazat széntelenítése, szerintük e, ez a széntelenítés a kulcsa a megoldásnak. A gáz felhasználást tehát kéne növelni az energiatermelésben, mert ez a leggyorsabb és legolcsóbb módja az átállásnak a következő évtizedek során. Tehát a gáz erőművek fejlesztése, építése gyorsabb és olcsóbb is, mint bármilyen más erőművé. Ráadásul, ha a gázra koncentrálunk, akkor ennek eh, távolabb mutató hatása is, pozitív előnyei is lesznek. A McKenzie felmérés szerint a gázra való koncentrálás több millió munkahely megőrzését jelentheti, és ráadásul közben olcsóbbá teszi az energiát a fogyasztók számára, és az EU céljait is betarthatóvá teszi. Tehát ez a legegyszerűbb, leggyorsabb módja az átállásnak, csökkenteni kell a kibocsátásokat úgy, hogy közben erősítjük a lakossági támogatását ennek a csendes átállásnak. A második terület pedig a CCS technológiák elterjesztése. A Nursery 300-as jogalkotás erre lehetőséget teremt, de nem értem, hogy miért tartott, vagy miért tart két évig ennek a pénznek a felszabadítására. Az ipar készen áll a CCS technológiák fejlesztéséhez. Kimutatták a kutatók, hogy a globális széndiokszid csökkentés egy ötöde elérhető CCS technológiákkal, de csak akkor, hogyha a demonstrációs projektek minél hamarabb felállnak. Mivel hosszú időt vesz igénybe az energiaiparban az új beruházások megépítése, ezért most kell cselekedni, annak érdekében, hogy a következő generáció, a 2030-as sok már érezzék a hatást. Az Egyesült Királyságban a Klímaváltozási Bizottság 2030-ig 60%-os széndiokszid csökkentést javasol a 90-es évekhez képest, ez 46% a 90-es évek kibocsátásához képest. Ez gyakorlatilag majdnem zéró kibocsátást jelentene az erőmű ágazatban, ami óriási lépést jelentene, de ahhoz, hogy ez átvihető legyen, ahhoz nagyon fel kellene gyorsítani a jelenlegi technológiai fejlesztést. Az Egyesült Királyság azon gondolkodik, hogy ezt saját hatáskörén belül megteszi, de uh, mi is tagjai vagyunk az európai emissziókereskedelmi rendszernek, és ezt is át kell alakítani, mert az ETS ö, nélkül nem működik a dolog. Nem régiben a bizottság lezárta a harmadik fázis tervezését az emissziókereskedelmi rendszer harmadik fázisának tervezését, de öt év a felfutása a rendszernek, és 2020-ban vagy utána fog csak ez érvényesülni. Ahhoz, hogy a beruházásokat meg tudjuk most tenni, ennél biztosabb, közelibb célpontok kellenének. Idén kell elkezdeni ezt a fajta gondolkodást, és 2012-ben legkésőbb az Európai Parlamentnek is dönteni kéne erről. Az iparnak iránymutatásokra van szüksége és garanciákra. Elnök úr, a leggyorsabb és a legolcsóbb technológiákba kell befektetni, és meg kell találni a jövőbe mutató utakat minél hamarabb, és bízni kell abban, hogy az ETS átalakítható úgy, hogy átállít minél hamarabb az alacsony színkibocsátásra. Az óra ketyeg, hallottuk. Nem szabad elszúrni a jövőt, csak együtt léphetünk föl a siker érdekében. Úgy gondolom, remélem, hogy a következő év produktív év lesz olyan értelemben is, hogy megszületnek azok a döntések, lépések, amelyek szükségesek az európai hosszú távú, alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtéséhez. Nagyon szépen köszönöm ez volt a rövid vita indítója. Tikó kolléganőnek adom meg a szót, a közlekedési bizottság alelnöke. Röviden bevezeti a vitát, aztán nagyon röviden hozzászólhatnak a tisztelt kollégák is. Tikó kolléganő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A közlekedés A közlekedés az európai gazdaság gerince. Működik a tolmácsolás? Ugyanakkor a közlekedés fenntartható kell legyen. Hozzá kell járulnia ahhoz, hogy csökkenjenek az üvegházhatású gázkibocsátások annak érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal az EU csökkentese CO2 kibocsátását. Jelenleg várjuk a fehér könyvet, amely az európai közlekedés jövőjéről szól majd. És miután, ugye most márciusban kerül majd közzétételre ez a dokumentum, ezzel készítettünk egy dokumentumot a közlekedési bizottságban, már lesz biztos úrral folytattunk előzetes tárgyalásokat, azért, hogy megtudjuk, hogy mik lesznek az európai közlekedés átalakításának fő célkitűzései. Ezek a fő témák. A városi közlekedés feltorlódása, az európai közlekedő közlekedési cégek versenyképességének csökkenése, olajfüggőség, illetve magasabb kőolaj, árak való függés. A cél az, hogy kevesebb legyen a széndiokszid kibocsátás a közlekedésben, ez világos célkitűzésünk, és célunk az is, hogy csökkentsük az európai közlekedésben a fennakadásokat, közlekedés torlódást szeretnénk, hogyha a közlekedési dugók költségei nem mind a környezetre hárulnának. A GNI 1%-a fordítódik arra, hogy csökkentsük a járművek összetorlódását az európai utakon. Aztán van még egy nagy probléma az a kapcsolatban, amely a közlekedési infrastruktúrába történt befektetések csökkenését illeti. Ki egyenlőtlen a helyzet Európában. Nincs a, a TEN-T megvalósítása során nagyon sok probléma van. Aztán, ami a prioritásokat illeti, ott is vannak hiányosságok. Nincsen elég eredmény, elég előrehaladás. Az egységes európai égbolt kapcsán sem értünk el eleget. Aztán abban sem értünk el mindent, hogy a légi közlekedési irányítás rendszere is egységesüljön Európában. Sok mindent kell tenni, még sokkal javítani, javítani való. A meglévő belső vízi hajózás potenciáját is jobban ki kellene használni. Mi tegyünk annak érdekében, hogy fenntartható közlekedésünk legyen? Jó lenne egy egységes közlekedési piac, kómodalitások segítségével multimodális közlekedési központok, csomópontok kellenek, és intermodális integráció. Erősíteni kell a szabályokat a közbeszerzés területén annak érdekében, hogy zöldebb járművek legyenek a tömegközlekedésben. Olyan adópolitika kell, amely a kevésbé szennyező közlekedést segíti elő, a K és F-be is be kell fektetni, intelligens közlekedési rendszerek minden közlekedési fajtánál nagyon fontosak, multimodális rendszerekben kell megtervezni az utakat, elektronikus jegykezelés kell legyen, aztán új közlekedési viselkedési mintákat kell kidolgozni, felül kell vizsgálni az árpolitikát a közlekedési infrastruktúrában, és meg kell néznünk, hogy mi a helyzet a kikötőkhöz való hozzáféréssel. A közlekedési bizottság saját kezdeményezésű jelentést készít a Európai Közlekedés jövőjéről szóló fehér könyvből, amint megkapjuk ezt a dokumentumot. Most pedig szeretnék hivatkozni az új stratégiai kezdeményezésre az Európai Unió számára. Európa, amely hatékonyan használja fel forrásait, mert csak így lehet az üvegház hatású gázokat csökkenteni 2050-re még hozzá nagyon sok százalékon. Ez a ez is kapcsolódik, mert itt a források hatásáról beszélünk, a közlekedésre és a környezetre tett hatásról. Nagyon várjuk a fehér könyvet, az európai közlekedés jövőjéről szóló fehér könyvet, és várjuk az Európai Unió technológiájára vonatkozó stratégiát is. Innovációra van szükség a közlekedésben, annak érdekében, hogy csökkentsük a szennyezést az ágazatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt kolléganő. Az a kellemetlen feladatom, hogy arra gondoskodjam, hogy mindenki az adott időhöz tartsa magát. Szinte lehetetlen persze. Éppen ezért nagyon szépen kérem önöket, akik szót kértek, hogy nagyon röviden, egy percben foglalják össze véleményüket, mert szeretném a három vendégnek megadni a lehetőséget, hogy legalább válaszoljanak az elhangzatokra. Hasszi kolléganő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ha megengedi, Lord Sternhez intézném kérdésemet. Ön egy nagyra becsült, tisztelt, tiszteletnek örvendő közgazdász. Kérem, adjon nekünk tanácsot itt az Európai Parlamentben. Amikor mi arról gondos, gondolkodunk, hogy az kibocsátási cél a mínusz 20-ról mínusz 30-ra emelendő 2020-ra, mit gondol erről? Mik azok a fő területek, amelyeket meg kell értenünk, amikor erről a változtatásról vitatkozunk? Köszönöm szépen, Claude Turmes. Egy kérdésem lenne Stern úrhoz és Sweeney úrhoz is. Jövő héten Strasbourgban szembesülünk majd azzal, hogy a képviselők egy része azt kéri, hogy a benchmark a kapcsolatos bizottsági döntés ellen menjünk. A ThyssenKrupp vezetésével az acélipar, a szénipar, illetve a műtrágya gyártók kérik a képviselőket, hogy ellenezzék a bizottsági döntést. Stön és Sweeney urak, hogyan látják önök ezt? Aztán fordulhoz is lenne egy kérdésem. Betiltottuk a nem hatékony villanykörtéket Európában. Ez a tilalom, ez felgyorsította az innovációt, Egyáltalán a piac hogy alakult azóta, hogy bevezettük ezt a tilalmat? Köszönöm szépen, Ensú kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid kérdésem volna Hans van der Lohoz remélem jól mondtam a nevét, a Shell International képviselőihez szólnék. A Shell cég 60 százalékos érdekeltséggel rendelkezik egy olaj projektben Romániában. 70 ezer hordó napi hordókapacitásról 150 ezerre emelkedett ennek az üzemnek a kapacitása. Milyen CCS beruházást kíván végrehajtani a Shell cég, hogy csökkenjen a CO2 kibocsátás ebben az olajüzemben? Köszönöm szépen, nincsen további hozzászóló, éppen ezért megadom a szót az uraknak. Először is Lord Stern. Kérem, hogy válaszoljon. Tessék. Hassi asszony, Nos, hát a 20-ról 30%-ra emelni a célt, ez egy nagyon nagy ö, cél. Fel kell hívni a figyelmet, azok figyelmét, akik kételkednek. Most három részből áll ez a történet, amiről szólni kell. Az egyik, most ö, a jövőbe növekedés alapjait most kell lerakni, amikor úgy lehet megvalósítani, ha van likviditás és kevesebb nyomás nehezedik a forrásokra. Itt az idő most kell tennünk. Az ipari forradalmak története azt mutatja, hogy az úttörőkhöz áramlik a befektetés, a beruházás. Most az úttörők azok, akik valóban erős politikákat választanak ki és hajtanak végre. Aztán nagyon fontos nemzetközi jelzés lenne. A gazdag országokról azt gondolják, hogy haboznak, míg mások meg előrelépnek. Ez egy olyan történet, ahol a az alulról fölfele, lefel, felülről lefele építkezés egymást segíti. Vannak olyan országok, amelyek elmozdultak, magabiztosabbak, nemzetközi megállapodások kötését illetően, aztán ezek a megállapodások megerősítik azokat, akik országuk szintjén lépnek fel. Mindezen okokból kifolyólag a recesszió, az ott török felé áramló befektetések és a nemzetközi jelzés, ez a három pont valóban a 30% mellett szól. Másodszorban, ami a benchmarkot illeti, azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ki kellene tartania ambiciózus céljai mellett. A történelem arra tanít minket, hogy amikor az ember megnézi a katalizátorok költségeit, aztán az ólommentes benzinről, az ólom tartalmú benzinről, amikor eltettünk ólommentes benzinre, visszapillantunk, annak azért vannak költsége az ilyen lépéseknek. De ha világosan fogalmazunk az a kapcsolatban, hogy mit szeretnénk az ipartól elvárni, ha meggyőzőek ezek a célok, akkor azt fogják látni, hogy a méretgazdaság bizalma, meg, vagy magabiztossága megnő, és itt a fellépés költsége ilyen esetben sokkal kevesebb, mint azt az ipar annak idején, vagy az adott ágazat annak idején állított. Ha valóban olyan vezető szerepet generálunk, ezen erős lépés segítségével, és a világon máshol lépések segítségével, azt hiszem a változások veszélye kisebb lesz, mert az emberek azt látják, hogy a politikák elmozdultak. Nem láthatják azt, hogy van olyan ország, ahol nyugodtan el lehet lenni a magas szénfelhasználású termeléssel. Azt hiszem, hogy a, a költségek alacsonyabbak, mint gondolnák, a nemzetközi együttműködés amellett érvel, hogy valóban maradjunk a benchmarkoknál, azt kell elmondani, hogy ez nem az az idő, amikor habozni kell, hanem amikor fel kell lépni. Köszönöm szépen. Ford, a következő, Ford úr. Köszönöm szépen. Ha Claude kérdésére reagálhatok a benchmarkinggal kapcsolatban, ismerem ezt a vitát, tudok róla, úgy gondolom, hogy azok, ha olyan ágazatokra ö, alkalmazzuk a benchmarkingot, ahol már van LTS, hogy kétszeres szabályozásról van szó. Az LTS hatája alá nem tartozó ágazatok esetében a benchmarkingnak van értelme. A kettő együtt az kettős szabályozás. Mi úgy gondoljuk, hogy az LTS nagyon hatékony. Az LTS nagy érdeme, hogy van egy ilyen a egy olyan érdeme alapján kidolgozott rangsor, a kérdés az, hogy sokba kerül-e elkerülni a kibocsátás, vagy kevesebb pénzbe, tehát a pénz szempontjából, vagy a költség szempontjából nagyon fontos a legolcsóbban kizárható CO2 megoldása. Az LTS, ugye mondtam, hogy világosan kell fogalmazni, ami Oszki úr kérdését, ez a Tabasca Oceans projekt a 60%-os részvényesi pozíciónkról nem tudok, de tudom, hogy jelentős részletesetünk van. Az elmúlt 25 évben csökkentettük a CO2 kipocsátást. Méghozzá 40%-kal csökkentettük a CO2 kipocsátást az elmúlt 25 évben. És még mindig nem vagyunk a végén. Jelenleg a termékek, amelyeket finomítanak, 5 és 15 százalék közöttiek. Ö, nagyon sokkal CO2 intenzívebb, mint a nyers olaj. De még mindig a tanulási körbe még mindig ö, változtatható, még van lehetőség változtatni, igen, mi is beveszünk a mi keserő pirulánkat a CCS kapcsán, van egy 750 millió kanadai dollár segítségével egy projektet finanszíroznak. Itt az, hom, az, az olajos homokból kinyert olaj kérdése merül fel. A CCS alkalmazható erre vagy sem? Ami fontos, hogy rá kell jönni, hogy Albertában van egy olyan forrás, amely Szaudi-Arábia mellett a második kőolajforrásnak tekinthető. Sokan vitatkoznak az energiállátás biztonságáról. Nem egy nagyszerű ajándék az, hogy van egy ekkora forrás, amely nem az OPEC hatája alá, vagy ellenőrzés alá tartozik. Én azt gondolom, hogy ezt a forrást fenntartható forrássá kellene tenni, hogy az biztonsági érvekkel együtt a parlamentnek különbséget kellene tennie a kanadai olajhomok és olyan olajhomok között, amelyek gyengébb kormányzás alá tartoznak. De van különbség. Thank you very much, uh, Claude. And maybe just to refresh the question, was the ban on... Akkor ugye a, a lámpákkal kapcsolatban kaptam egy kérdést, amire a válaszom egyébként igen. 2008-ban az LED eladások gyakorlatilag nulla volt, aztán 2009-ben 5%, 2010-ben 10%, tehát gyakorlatilag kétszereződött. Mégis nem a kereskedelmi sikerre utalnék itt, hanem a merészségre, a befektetés merészségére, az, hogy az LED kifejlesztettük ezt a technológiát, nyilvánvalóan az innovátorokat díjazzák, ők aratják le a, a profitot. A parlament, hogyha felgyorsítja a hagyományos izzó kivonását, az csak ezt megtámogatja. A, a 20 év élettartamú 20 év élettartamú izzó jelentősen hagyományos izzóhoz képest a fogyasztók számára is hasznos. Nem csak az árról van itt szó egyébként, hanem versenyképesség szempontjából is, mert korábban az európai piacot elárasztották az olcsó termékek, amelyek negatív konnotációt adtak ennek a terméknek. Én azt gondolom, hogy kifizethető áron jó minőségűt kell biztosítani, tehát a hatékonyságunk nem a legjobb, de az innováció irányába mozdultunk el, és a termék skála, illetve a termékhez való hozzáférést növelni fogjuk. Szerintem ez egy jó lépés. Köszönöm szépen a válaszokat. Az ilyen vitákkal az a probléma, hogy megpróbál mindenki alaposan válaszolni, ugyanakkor időnk meg nincs, és a részletekben bújik meg az ördög, amire viszont nincsen idő. Remélem, hogy ezt majd be tudjuk pótolni a következő hónapok során, és újra találkozunk. Azonnal átadom a szót Malcolm Harbour kollégának, aki a következő körét fogja levezényelni a vitának. So, ladies and gentlemen, my... Hölgyeim és uraim, társaim itt az elnökségben azonnal itt lesznek, és rögtön kezdjük a következő körét a kérdéseknek. So a very uh, warm welcome from, uh, from me. Sok szeretettel üdvözlöm a kollégákat. Malcolm Harbornak hívnak, az Ipari Bizottság tagja vagyok itt az Európai Parlamentben, és nagyszerű, érdekes vitát hallottunk már eddig is. Most ezt folytatjuk egy új téma kapcsán. Az ipari szénmentesítés és versenyképesség témája kapcsán, ahogy már korábban is elhangzott, annak a ténynek az ismeretében, hogy belső piac van ugye itt Európában, a globális piacon belül, újra kell kalibrálni megközelítéseinket, lehet így is fogalmazni, de ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag szénteleníteni kéne az ipari termelést és energia előállítást. Nagyszerű kollégák, szakemberek vannak itt most az elnökségben. Sajnos időszűkében vagyunk, egyre kevesebb az idő, hogy a képviselő kollégák is megszólaljanak. Bemutatom őket gyorsan. Ott már Edenhofer urat elsősorban, aki a hármas munkacsoport társelnöke az IPCC-nél, és egyben a Potsdami Klímahatásvizsgálat Intézet fő közgazdásza, és azt súgják itt nekem a fülembe, hogy Angela Merkelnek a fő tanácsadója, aki súg Angela Merkelnek. Aztán Philip Delpech urat, aki a Carrier cég elnöke, a Carrier nagyon ismert hőgeneráló eszközgyártó cég, és jelentős átalakulásokon megy át éppen az MEA-nál, valamint Jules Kortenholz urat, aki a Topel Energy cégnek az elnöke, és az Európai Klíma Alapítvány igazgatója, vezérigazgatója is egyben. Végül pedig, amely egy közhasznú szervezet, amely nem, ideológiai, nem szenved ideológiai és politikai ö, előmágnesezettségtől, tehát nem elfogult, hanem független szervezett, és így alkot klíma ö, politikai javaslatokat. Majd meglátjuk, hogy ő is mit mond nekünk. Végül pedig, de nem utolsó sorban, nagy öröm számomra, hogy Ali Beyer Szerenc Nurat is üdvözölhetem, aki az IIGCC elnöke, Bizonyára a kollégák mindannyian tudják, hogy ennek a szervezetnek a klímaváltozással kapcsolatos beruházások területén óriási a szava. Európai befektetőket fog össze, 65 tagja van, ezek között hatalmas nyugdíj alapok is vannak, és 6 biliárd eurónyi befektetéssel gazdálkodik. Ennyit röviden tehát táviratszerűen bemutatva a kollégákról, és persze itt van Chichester kolléga is, aki az Európai Parlament képviselője, és a um, and um, is the spokesman for the... Gibraltárnak és Délnyugat-Angliának a képviselője, és energiaügyi szakértő az Ipari Bizottságban. és ahogy ő felsége, a Verszi Herceg is elmondta, nagyon fontos, hogy kevesebből többet eh, csináljunk, nem tudom, hogy ezt az idővel hogy lehet megejteni. Kísérletet teszünk arra, hogy visszafele forgassuk az óra kerekét. Enthofer úr 10 percet kap, a többi előadó 5 percet, és aztán pedig Csicseszter úr is szót kap. Most pedig akkor Edenhofer úrnak adom meg a szót, és indítom az órát. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm a meghívást. Ahogy elnök úr már jelezte, az én intézményi kontextusomat, én az IPCC egyik munkacsoportjának elnöke vagyok, társelnöke, és ezért folyamatosan kompromisszumokat kell kötnöm. A következő 10 percben megpróbálom önöknek függetlenül vázolni azt a témát, amelyet feladatul kaptam, és nem csak a saját szememmel, szemszögömből vizsgálva. Első kijelentésem, állításom Stern úrhoz hasonlóan nem mehet tovább ez így. A business as usual nem megfelelő modell. Ahhoz, hogy a fenyegető klímaváltozást csökkentsük, ahhoz 180 fokos fordulatra van szükség. A klíma stabilizálása a jelenlegi szinten akár a globális GDP legalább 2%-ába kerülne, a 2050-ig számítva, de, és ez a fontos üzenet, a klímaváltozási politikáknak az esélye egyre rosszabb. Ha 2030-ig nem lépünk, akkor gyakorlatilag már technológiailag sem lesz lehetséges a célok elérése. A 2020-as politika 50%-kal csökkenthetné, vagy hát 50%-kal kellene csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, nem 20-szal. És ezért is szükséges az azonnal lépés, de azért is, mert növekednek a költségek, minél tovább halogatjuk a döntéseket. A legnagyobb kihívás és kockázat a klímaváltozással kapcsolatos politika rögös útján a szén alacsony ára és az olaj magas ára. A Nemzetközi Energiaügynökség és a mi szervezetünk is úgy becsüli, hogy az olajárak tovább fognak nőni, még akkor is, hogyha mindenhol energiatakarékossági terveket hajtanak végre, a növekvő olajárnak pedig három további hatása lesz. A szén egyre versenyképesebb lesz, Kínia, Kínában, Indiában különösen az energia ágazatban, és a szén intenzitás, a szénfelhasználás intenzitása akár nőhet is, és nem csökkenni fog ebben a régióban. A nem konvencionális olajhelyettesítő 2008 és 2034 között nem fognak nőni Kína, és az egyéb feltörekvő hatalmak ugyan beruháznak abba, hogy cseppfolyós gázt használjanak. Egy millió hordó ilyen cseppfolyós gázt akarnak évente, naponta termelni 2015-ig. A szén továbbra is nagy mennyiségben van jelen, még mindig olcsó és relatíve egyre olcsóbb, és az ugyanakkor korlátott szab felhasználásának az atmoszférában jelenlevő hely. Ezért az az alacsony szénár és a magas olajár a legnagyobb kihívás a klímapolitika útján. Ha az atmoszferikus hely a széndiokszid számára korlátozott, akkor csak egy út vezet ki ebből a dilemmából, az pedig az új technológiák, az innováció ösztönzése, e kettő összefogása a zöld növekedés érdekében. Ez a klímaváltozásból eredő társadalmi problémákat is enyhítheti, és az elosztási problémákat is globális szinten. Az innováció a zöld növekedés alapfeltétele. Minden felmérés azt mutatja, hogy a globális gazdaság széntelenítése és ennek a konherens végrehajtása mind, ez egyetlen opció. Ugyanakkor a költséghatékonysági felmérések ennek ellene mennek, és egyes technológiák majd fontosabbnak bizonyulnak, mint mások. Az alacsony színkibocsátású technológiák beruházási költsége nagy, és a zöld fejlesztés, fejlődés költsége nagy. A CCS technológiák kialakítása ezért nagyon fontos. Anélkül, hogy most számítanánk az alternatív energiahordozók szerepét is, meg kéne duplázni gyakorlatilag a modellek szerint a szindiox kibocsátási célokat. Ráadásul az átállás költségét nagyban befolyásolja az is, hogy a biomassa használat mekkora ha 100%-kal csökkentjük a biomassa felhasználást, akkor 2%-kal nő a költség. Márpedig a biomassa felhasználás mennyisége a széndiokszid kibocsátás szempontjából a CCS technológiákat is beszámítva legfontosabb szempont, és az atomenergia csak kis részét fogja kiváltani ennek az energiaágazatnak. A jövő zöld növekedése érdekében a fluktuáló energia ellátottsági szinteket hálózatba kötve egyenletesebbé kell tenni, és további kutatásra van szükség, ösztönzőkre annak érdekében, hogy olyan technológiákba történjenek beruházások, amelyek a megújuló energiaforrásokat preferálják. Az innováció, az növekedés feltétele, a decoupling a gazdaságtól ugyancsak ilyen feltétel, és a társadalmi költségek minimalizálása is. Csak akkor lesznek versenyképesek ezek a technológiák, hogy ha az atmoszférában jelenlevő tér szűkét mindenki megfoghatón érzékeli a szénárának növekedésében. Az alternatív technológiák beruházási költsége csökkenni fog, hogyha a legjobb technológiák elterjednek learning by doing alapon, Biztos, hogy el kell kezdeni a kutatást, és menet közben ezek alakulni fognak. A szén árának ö, meghatározása politikai szinten a technológia fejlesztéssel is összefügg. A zöld növekedésbe fektetett innovációs pénzeket ö, ö, pénzekkel jól lehet a szén ö, kordában tartani, illetve hát megnevelni tudatosan. Csak így lehet zöldebbé tenni a technológia politikát. Megfelelő árpolitika nélkül maga a klímapolitika is veszélybe kerülhet, de a beruházások sem térülnek meg. Hangsúlyozni szeretném továbbá azt, amit Stern úr is már elmondott a saját előadásában hangsúlyosan, mégpedig azt, hogy itt a top-down és a bottom-up megközelítések, megközelítések nem zárják ki egymást, sőt kiegészítik egymást. Tehát még akkor is, hogyha Kopenhága aláásta a top-down megközelítés hitelességét, továbbra is valid ez a megközelítés is, szükség van a nemzetközi erőfeszítésekre és a nemzeti erőfeszítésekre egyfelől, városi szinten, akár önkormányzati szinten is, felülről lefele is, hogy a költségcsökkentés mellett ambiciózus, jövőbe mutató politikák fogalmazódjanak meg. Sok szó van a carbon leakage-ről, a szén átszivárgásáról a határokon. Ez középtávon nem az egyetlen probléma. Az olajexportőrök számára a költségek továbbra nőnek, és csak kevés ágazatot érint ez. A carbon leakage-ből lehet új energiapiacot csinálni, akkor, hogyha a foszilis energiahordozók ára nem nő tovább relatíve, és nem a rövidtávú célok határozzák meg a jövő zöld politikáját, hanem a diversifikáció. Ugyanakkor Tehát van egyelőre Európának még egy komparatív előnye, ugyanakkor óriásiak a kihívások, mert megfogható jó energiapolitika és klímapolitika nélkül, látjuk a kínai öt éves tervet, annak tükrében Európa le fog maradni. Tehát előre meg kell tervezni, hogy mennyi lesz a széndiokszid kibocsátásunk, és a, az emisszió kibocsátásban az árakat újra kell szabni. A 30%-os csökkentési cél 2020-ig hiteles, megbízható, hihető célkitűzés lenne. Az innovációt, a befektetéseket ez ösztönözheti 2020-ig, és a hosszú távú 80-95%-os csökkentés 2050-ig már most eh, meg kell, hogy fogalmazódjon, ilyen köztes célokkal együtt eh, a 2030-2040-es évben vonatkozóan is. Elértem előadásom végére. Következtetés. Intézményi innovációs szempontból az európai zöld növekedés eh, szempontjából az IETS, ETS e továbbfejlesztése a legfontosabb szempont más feltörekvő nemzetekkel közösen kell kialakítani egy új emissziókereskedelmet, úgy, hogy az favorizálja az alacsony színkibocsátást. Úgy gondolom, hogy az új ETS nek óriási potenciálja van a zöld növekedés ösztönzése szempontjából, az alacsony színkibocsátású jólét megteremtése szempontjából. Uh, uh, Köszönöm uh, önnek ezt a tényleg teljesen világos és tartalmas felvezető beszédet. Most pedig Philip de Delpec kap szót. Köszönöm. A saját tapasztalatom alapján fogok most önöknek beszámolni, eh, gyakorlati példákat adva és jelentős optimizmussal arról, hogy hogyan lehet gyorsan előrelépni. Egy eh, globális cégnek dolgozom, és egy globális divíziónak vagyok a vezetője, amely Ázsiában, Amerikában és Európában aktív. Látom a különböző szabályozásokat, illetve a szabályozásbeli E, eltéréseket. E, két fontos iparágunk van, a repülőgépipar és az építőipar. Én magam egyébként az építészeti aspektusokra fogok koncentrálni. E, majdnem 70 ezer embert alkalmazunk az építőipari ágazatokban, és velük együttműködve tudunk innovatívan előrelépni. A globális cégek általában a kutatásfejlesztésben, olyan területeken szeretnek befektetni, ahol elsőként tudnak mozdulni. Hogyha olyan a szabályozás, amely egyrészt szigorú, másrészt innovatív, akkor új technológiák fognak kialakulni, és aztán exportálják azokat a technológiákat abból a régióból, ahol azt bevezették, vagy ahol azok megszülettek. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból Európa vezető szerepet játszik, és ennek folytatódnia kell. Hadd mondjak néhány példát arra, hogy ez miért lehetséges, és miért sikerült jó néhány cég cégnek ezt megvalósítani. E, az első a teljes élelmiszerlánc az élelmiszer biztonság területén. Az élelmiszerek nagy részét fagyasztva vagy frissen szállítják a boltokba jelenleg. A rendszer egy olyan kémiai gázon alapul, amely egy fagyasztógáz, és ez tartja az élelmiszert frissen a szupermarketekben. 1,2 e, kettő köbméter gáz van egy hipermarketben, amely hidegen tartja a termékeket. Évi 15-25 százalék a szivárgása ennek a gáznak, a technológia ezt teszi csak lehetővé, illetve a a beszerelése a, a gépnek. E, tehát ez a gázszivárgás járul leginkább hozzá a e, káros anyag kibocsátáshoz. Hogyha egy természetes gázzal tudjuk ezt kiváltani, ezt széndioksziddal, akkor annak nincsen negatív negatív hatása. Minden egyes ilyen csere 400 autónyi mentesítést jelent. Lehetséges ez? Lehetséges? Vannak-e bátor cégek? Igen, vannak bátor cégek. Dániában ezt már meglépték, ott ezt a gázt már nem alkalmazzák, az élelmiszer mégsem drágább, mint máshol. Van-e más ország is, ahol ezt alkalmazzák? Igen, Norvégia, Svájc, de az EU-n belül azért kevés. Mégis meg tudjuk ezt csinálni gyorsan? Igen, ráadásul Ráadásul ez munkahelyteremtéssel is jár az iparban, a kutatásfejlesztésben, a szolgáltatásban, és ezt követően az amerikaiak és az ázsiaiak tőlünk veszik meg a terméket és a technológiát. Ehhez szabályozásra és pénzre van szükség, valamint ellenőrzésre. A második példa az megint csak az építőiparból származik, az építőágazatból. Egy ilyen nagy épület felépítéséhez szükség van a, a bankokra, az ingatlanfejlesztőkre és a felhasználókra, ezeknek az érdekei eltérnek. Az a teljes költségciklusban csak a végfelhasználó értekelt, akkor azonban már az épületet megtervezték és felépült. Most rossz és minimum dizájnos épületek épülnek, amelyekben a világítás, a légkondicionálás nem megfelelő, mert a döntéshozatali rendszer nem jó. Hogyha előre látnánk mindent, és mi tudnánk legelőbb lépni ezen a területen, hogy javítsuk, akkor megint csak munkahelyeket teremtenénk egy sor szektorban. Japán előttünk járt régebben, és most is megvan a technológiai előnyük, mert 10-15 évvel ezelőtt kifejlesztették a megfelelő terméket. Az amerikaiaknál egy ellentétes példa van az autóiparban, mert az ő eh, kevésbé hatékony autójuk eh, nem versenyképes a mostani benzinárak mellett. Eh, pénzre van szükség, innovációra van szükség, van egy csomó innovatív cégünk Európában, tudunk munkahelyeket teremteni, tudunk vezetőszerepet játszani. Amire önöktől szükségünk van, az az, hogy gyorsan egyértelmű szabályokat hozzanak, ellenőrizzenek. Nem kell mindig pénz, bár néha kell a technológia beindításához, a kutatásfejlesztéshez. A hatékony, az energiahatékonysági területen már a létező technológiákkal komoly eh, takarékossági eh, eredményeket lehetne elérni. Eh, ezek könnyen megvalósítható lépések, intézkedések, amelyek jók Európának és jók az egész bolygónak. Köszönöm. Uh, Nagyon szépen köszönöm. Nagyon világos és gyakorlatias megközelítés volt. Nagyon nagyszerű volt, köszönjük. Most pedig a következő hozzászólónk, Horst úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy a jövőbeli vezető szerep, amelyet Európának játszania kell, az alacsony szénfelhasználás gazdaságban, ezt már többen kifejtették világosan ma délután. Csak ha a következő ipari forradalmat megnyerjük, akkor tudunk egy részről a jövő generációk számára biztosítani ezt a bolygót. És másrésztről így tudunk gazdaságot, növekedés, munkahelyeket teremteni a gyermekeink számára. Érdekes módon a második tanulság, amelyet hazaviszek erről a konferenciáról, az az, hogy mind a kettő támogatni fogja az európai vezető szerepet, nem pedig akadályozni. Ez egy olyan tanulság, amelyet a közgazdászok már régóta levontak. Ha stimulálni, ösztönözni akarjuk a belföldi ipart, nagyon fontos az, hogy jó szabályozott piac és igen heves élénk verseny alakuljon ki. Örömmel hallottam a Philips képviselőtől azt, hogy mennyire fontos a régi rendelet, mennyire fontos volt az ledek terén játszott vezető szerepét, illetve annak köszönhetően, hogy a régi villanykötéke vonatkozó tilalomat bevezették. Az a kérdés az, hogy ezt az új gazdasági forradalmat hogyan is segíthetnénk. Most a hagyományos egyensúly modellezés nem e, tudja az ipari forradalom minden aspektusát felvenni. Ma mit látunk, hogy az információs technológiáknak milyen előnyei vannak? Az autóiparban szinte önállóan vezet az autó számítógépes vezérés segítségével. Tehát, ha úgy tetszik, az információs technológiák mindent átszőnek vagy például az épített környezet irányításában is fontos szerepet játszanak. Itt nem csak egyik termék előnyeit szeretnénk átvinni a másik termék csomagra. Ez a forradalom mindenki számára előnyös, és motiválja, ösztönzi a beruházást. Amikor azt látják a vezetők, hogy valami új dolog látható a távolban, akkor nyilván érdeklődnek. Ha megengedik, három politikai következményről szeretnék beszámolni. Az első kapcsolódik ezen merész célokhoz. Ha az ember egy céget vezet, van egy jövőkép, hosszú távú terv, az Európai Unió ezt megtette. 80-tól 95%-os emissziós csökkentés 2050-ig. Ugye közben persze kellenek mérhető célok. 2020 és 30 kritikus ebből a szempontból. Övességet világosan hallottam, amikor azt mondta, ő üdvözli azoknak az elvezetéseit akik ezt a 30%-ot emelték, hogy ezt kell elérni. És nem csak a klímaváltozás miatt fontos ez a cél, hanem azért is fontos, mert szeretnénk vezető szerepet játszani. Ha alacsony célt tűzünk ki, azt mondjuk a lakosságnak, vagy közleménynek, hogy hát lehet, hogy nem tudunk igazán vetélkedni, hát a 20%-ot elérjük, hát ha a többivel majd be tudjuk hozni a versenyt, egy inspiráló cél. De ha ambiciózus cél tűzünk, és azt mondjuk Európa népeinek, mi fogjuk a következő ipari forradalmat vezetni, azzal, hogy meghatározzuk a 30%-os célt, akkor azt hiszem, azt a speciális célt határozzuk meg, amelyből a jövőkép valósága alakul. Többször elhangzott már ma délután, az energiahatékonyság nagyon fontos. A szénár önmagában nem elég. Most nagyon is alacsony minden, hát ha az energia kertjében nem szedik le ezt a gyümölcsöt. Ambíciózus célokat kell az, az ügyfelek, az épített környezet, az autóipar számára kitűzni. Az európai kormányokat abban is segíteni kell, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek segítségével felújítható a, meg, a megépített környezet. Nem várhatunk 40-50 évet. Nagyon sok retrofit, tehát utólagos kiigazítási, korszerűsítési programot kell bevezetni megjelent egy úttörő jellegű, vagy áttörő, átütő jelentés a 2050-es évre kitűzött célra kapcsolatban. 2050-ig teljesen szénmentesíteni kellene az energiágazatot, de ezt csak európai projektként lehet elérni. Ezt integrált belső piaci az integrált belső piacból kell egy integrált államhálózat hatékony, költséghatékony módon kell ezt elérni. Összegezve. Ambíciózus cél, merész cél, energiahatékonyság, szabványok és dekarbonizáció. Ezzel érünk el az alacsony szénfelhasználású gazdasághoz. Well, again, thank you very much indeed for... Köszönöm. Megint csak egy teljesen világos receptet hallottunk, és Szorenszen úr az utolsó 5 perc. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim! A, ahogy már a bevezetőben is hallották, eh, mi egy olyan szervezet eh, vagyunk, amely az intézményes befektetőkből áll együttműködünk a hasonló észak-amerikai hálózatokkal, illetve dél-ázsiai hálózatokkal, tehát valójában mögöttem áll, ha úgy tetszik, az összes nagy intézményes befektető, és eh, amit én most mondok, az nagyjából az ő álláspontjukat is tükrözi. Mi eh, a, a szervezetemben úgy gondoljuk, hogy eh, az egyik legfontosabb dolog az elkövetkezendő években a klímaváltozás e, és a zöld növekedés szempontjából az, hogyha egy erősebb, fenntarthatóbb e, dialógus lenne a politika csinálók és a befektetők között. Tehát egy ilyen ülés, amin ma részt veszünk a mi szempontunkból, egy rendkívül üdvös dolog. komoly befektetésekre lesz szükség az elkövetkezendő évtizedekben ahhoz, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású növekedést elérjük. 80%-a a magán szektorból fog érkezni ezeknek a pénzeknek ami azt jelenti, hogy a magánbefektetőknek nagyon komoly szerepük lesz ebben az átállásban a zöld növekedés, a zöld gazdaság irányába. E, a mi növekedésünk e, nagy részt e, a politikától függ. Ez nyilván nem kerül majd a címlapokra, de a magánbefektetők azt kérik, hogy erősebb legyen a kormány, és intelligensebbek a jogszabályok, amelyeket aztán tartassanak be. Ez egyébként a politika csinálók részére egy jó üzenet nyilván, hogy hozzanak szabályokat, jó, jó, jó szabályozó intézkedéseket. A befektetések a zöld infrastruktúrákba, az energiahatékonyságba rendkívül fontosak. Olyan politikákra van szükség, amelyek megfelelnek a keletkező vagyon élettartamának, és megfelelnek a kockázatoknak is. Ez a, a szakpolitika az átláthatóság, az életképesség, tartóság vonatkozásában is fontos. Enélkül a szereplők nem fognak tudni részt venni ebben a e, folyamatban. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy tőkehiány nem létezik. Mindig van tőke, mindig rendelkezésre áll a tőke, csak legfeljebb nincs meg a politikai akarat, hogy a tőkének az árát kifizessék, illetve hogy a tőke rendelkezésre állását e, elérjék, illetve megfizessék. Ez nem azt jelenti, hogy kapzsik vagy közömbösek a befektetők, valójában inkább aggódnak e, a befektetők nagy része kockázat szempontból nézi ezeket a e, befektetéseket, illetve azt nézi, hogy milyen előnyök és e, milyen lehetőségek vannak az új ágazatokban, az új technológiákban ráadásul érdeklődnek a klíma szempontból releváns eh, nagy befektetések, nagy infrastruktúra befektetések iránt is. Azonban a befektetési cégek eh, gondossággal tartoznak eh, az ügyfeleiknek, illetve tulajdonosaiknak. Az üzleti érvek is megfelelően súlyosak kell, hogy legyenek, és a jövedelmezőség is meg kell, hogy feleljen a kockázatoknak. Ha nem, akkor másra fogják költeni a pénzeket. Különben nem megfelelően járnak el a befektetőikkel szemben. E, ráadásul a befektetések versenyeznek más befektetéseknek. A pénzik, pénznek mindig meg lesz a helye, ahol elkölthetik, vagy ahova befektethetik. A globális megközelítés hosszú távon megint csak fontos. E, Kopenhágában és Cancúnban nem sikerült, valószínűleg e, Durbanban sem a politikához pedig szükséges ez a látásmód, ezzel gyorsabban mennének előre a dolgok. A globális alkú ugyanakkor még mindig nem elég részletes. Részletes szabályokra lesz majd szükség. Amikor a különböző ajánlatok között döntenek a befektetők, akkor ők a részleteket is tanulmányozni akarják. A szakpolitikának az önérdeket kell szolgálnia, illetve önérdeket kell teremtenie, hogy a befektetési és portfólió menedzserek így gondolkozzanak, és helyesen cselekedjenek. Ehhez ösztönözni kell őket. Az ilyen szabályozás ténylegesen regionális és nemzeti szinten fog bekövetkezni a különböző új technológiák területén. Mi azt szeretnénk az EU-tól, hogyha hét dolgot tennének, valójában egy ember általában csak öt dolgot tud megjegyezni, kettővel többet fogok elmondani és ismétlem egy kicsit a már elhangzottakat ambiciózusabb középtávú célokra van szükség. E, nem utolsó sorban az energiahatékonyság területén. Ha az energiahatékonysági célokat nem sikerül elérni, az lenne a legnagyobb hiba. Emellett ambicionális és hihető hosszú távú célkitűzésekre van szükség. 2020 e, egy befektető szempontjából az szinte holnapnak felel meg. E, ösztönözni kell a közpolitikát, a közpolitikai koordinációt és együttműködést határon átnyúlóan, hasonlóan a technológiák felhasználását, a fosszilis üzemanyagok pótlását is ösztönözni kell, helyettesítését, és végül pedig, talán ez a legfontosabb, a stabil és magas árat kell biztosítani a fosszilis üzemanyagok biztosít, területén, mert enélkül más területeken nem lehet előrelépni így sikerül majd hozzájárni, hozzájárulni a magasabb befektetési eh, szinthez, és így sikerül majd a jólétet eh, a, növelni, a munkahelyek számát növelni. Tehát a szakpolitika területén a politikának a legfontosabb dolga, hogy racionálissá tegye azt, ami egyébként helyes. Köszönöm. Well, uh, thank you very much indeed. Um... You just... Köszönjük szépen. Az öt perc felett 7 percig beszél, de nagyon fontosokat mondott, úgyhogy nem avatkoztam közbe. Most megnyitom a vitát, és örülök, hogy nem csak képviselőknek adhatok most szót, hanem vendégeink bármelyike megszólalhat, kérdést tehet föl. Most lehet jelentkezni hátulról is nyugodtan civil szervezetek, illetve cégvezetők, aki szeretne kérdést föltenni az elnökség tagjainak, azt most jelezze. Egyébként pedig három percben Csicseszter úrnak adom meg a szót. A One can be a little more um, relaxed about... Minden nagy ember már elment, igyekszem rövidre fogni tehát a mondókámat. A korábbi vitában azt fogtam föl, hogy, hogy a mai témák szempontjából legfontosabb gondolatok elhangzottak, ugye? A fogyasztó tudatát kell formálni, mondta Károly Herceg. Igen, szerintem is a legfontosabb az, hogy a fogyasztók megváltoztassák viselkedési mintáikat. Ez nagy kihívás ugyanakkor. Lord Stern azt mondta, hogy érveinket a klímaváltozás mellett jobban el kéne adni. Mennyire igaz? Azt is mondta, hogy ipari forradalom zajlik. Ezt a témát egyébként, ezt a gondolatot mások is megismételték, és valóban ez a helyzet óriási kihívás és óriási lehetőség a jelenlegi kor, különösen, hogyha az előző ipari forradalmakra visszagondolunk annak a tükrében gyakorlatias megjegyzése volt fordulnak, fordulnak a Philips-től, hogy sokakat zavar a kezdeti beruházás magas költsége, és ez gyakran túlzó ez a költségbecslés. Ez a igazi kihívás az innováció előtt, hogy hajlandók-e átmenni ezen az első akadályon. Hans van der Loo azt mondta el, hogy a gázra való hagyatkozás és a szétszíves technológiák elterjesztése a kulcsa a zöld gazdaságba való átmenetnek. Ezzel egyetértek, de nem hiszem, hogy ezek a kizárólagos szempontjai. Alig szólt ma valaki az atomenergiáról, pedig rövid és hosszú távon is nagyon fontos szén kiváltó hatása lehet az atomenergiának. Tehát, és azt is bizonyítani kéne, hogy a CCS valóban hatékonyan működik. Ez még nem világos. A, a szén árak miatt aggózott, aggódott a mai előadónk, hogy túl olcsó a szén. Én nem aggódom emiatt, mert nagyon sokféle energiahordozóra lehet tekinteni. Valamelyest persze engem is zavar a szén alacsony ára, de mivel ö, regulatív szabályok értelmében dőlnek el az ár ö, döntések, emiatt nem kell szerintem ennyire aggódni. Ha az ETS sikerül átalakítani, akkor ö, igenis vissza lehet szorítani a széndiokszidban gazdag energiahordozók felhasználását. Nagyon tetszett az a javaslat, hogy széndioksziddal hűtsük az élelmiszereket. Ez egy nagyon gyakorlatias megközelítés. Ha a széndiokszid annyira rossz, akkor az egyszerű ember azt fogja mondani, hogy nem fog az ártani az élelmiszernek, de talán meggyőzhetők lesznek. az úr azt mondta, hogy kezünkbe kell venni a változásokat, érre kell törni az új ipari forradalomban. Szerintem a történelem másra tanít minket. A technológiai áttörések után a, a, a lakosságon, az embereken múlik, hogy abból mit csinálnak. De remélem, hogy a meglévő technológiákkal is lehet valamit kezdeni. Szörenszen úr azt mondja, hogy a célok eléréséhez hosszú távú befektetési döntésekre, elkötelezettségre van szükség, és ezt az önérdekkel, hogy generálja. Ezzel egyetértek, csak azért úgy gondolom, hogy ez nem vezethet oda, hogy túl erősek legyenek a kormányzati ösztönzők. Döntsék el az emberek maguk, hogy mi jó nekik. Köszönöm szépen. Provokatív, jó összefoglalót hallottunk, ez jó a vita szempontjából. Herzog asszony jelentkezett, de ön is ott, ugye? Mintha valaki felemelte volna a kártyáját. Igen, jó látom. Akkor Herzog asszony az egyetlen bátor személy, aki megmer szólalni, most úgy látom. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Malcolm, köszönöm a szervezőknek a mai ülés, nagyon érdekes az egész. Most mondta éppen elnök úr, hogy jó a provokáció, jó, provokatív voltam már korábban is, én ennek megfelelek, amikor a tanácsnak intéztem a szavaimat. Nos, Ugye alacsony színkibocsátású jólétet akarunk, és meg akarjuk változtatni Európa energiapolitikáját, tehát létre akarjuk ezt hozni. Amióta itt vagyok, nyilvánvalóan ezt csináljuk, de már korábban is elkezdődött ez és az a benyomásom, hogy az ágazatnak a beruházási mutatói továbbra is nagyon alacsonyak, az erőművek átlagosan 40 évesek, tehát teljesen kiöregedettek Európa szerte, és nagyon hosszú ez a beruházási görbe, tehát ha valamit megteszünk ma, az sok év múlva érezteti csak a hatását. És nem csak a jogalkotásról van itt szó, hanem az új beruházásokat is el kéne már kezdeni, az új erőművek megépítését. Az a kérdésem, mérnök vagyok, és háziasszony is. És úgy tudom, hogy a víz 100 fokon forr. Mit gondolnak? Nyilván a nyomás függvényében. Kérdésem az, mit gondolnak, önök, mit gondolnak önök szerint, mennyire forró a vízünk? Mikor lehet már végre eljutni ahhoz a kritikus pontig, hogy felforjon? Mitől tudunk átbillenni ebből a, a stagnációból a csetettek mezeire? igen, a forráspont az atomenergia szempontjából is nagyon fontos. Ki volt a következő? Dixon asszony, aztán pedig Hetner. Azt mondja, köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Gratulálok kollega elnök úr, Buzek elnök úr bátorságához, hogy összehívta ezt a magaszintű találkozót. A Velszi herceg bevezetője ö, ö, és azt mutatta, hogy minden út 2050-be vezet. Úgy láttam, hogy a gazdaság képviselői is, akik eljöttek ma hozzánk, és akik megszólaltak, mellett mások is vannak, és sajnos sokan elmentek már, a magasrangú vendégek közül, de jó lenne, hogyha mindenki meghallaná, hogy még sokkal több ilyen eszmeserére lenne szükség, főleg az alacsony színkibocsátású gazdaság gazdasági aspektusainak megvilágítására, hogy más gazdasági vezetők is rájöjjenek arra, és persze a fogyasztók is, hogy mindennek van értelme. Mert a gazdasági vezetők nagy része még nem jutott el erre a tudati szintre. Nagyon kevés olyan ország van, ahol ne lenne gond az átállással az alacsony szénkibocsátású gazdaságra. Önök is elmondták, és Buzeke elnök úr is elmondta, hogy el kéne magyarázni ezért, és ez nagyon fontos feladat, ugye Lengyelországnak például, ahol minden szénből van, hogy miért éri meg mégis másból nyelni az energiát. Mi tehát a legjobb követendő út? Köszönöm szépen az ön megjegyzését a kötelezettségvállalásra kapcsolatban később majd megnézzük. Hetner asszony. Köszönöm szépen. Először is mindenkihez intézem a megjegyzésemet. Aki itt vett részt ezen az ülésen, senki nem mehet haza megelégedve. Az egyik téma, amely sok szempontból Sokszor, azt mondom, megmutattunk egy témát, sokat beszélünk erről az új gazdaságról, zöld növekedésről. Négy pont, ugye? E, takarékosság. Nem az, Edenover azt mondta, e, hogy nem az a kérdés, mennyit adunk ki, hanem mennyit takarítunk meg. Aztán energiafelhasználás, ez kiemelten. Mindenütt túl sok energiát használnak fel. Mindenütt nagy veszteségek vannak, például a szigetelésnél, az épületek termikus szigetelésénél. És ezt az elszabaduló vagy kiszabaduló hőt nem használjuk fel. Erről szólni kellene. Hogy lehet másokat meggyőzni? Mi meg vagyunk győzve. Egy további pont. Sokan kiemelték ma, hogy a szén nem feltétlenül rossz. további innováció anyja is lehet a szén. Mert igazából a megkérdésemre a választ meg is kaptam. Többször elhangzott, hogy a szabályok, a szabályokat gyorsan és bátran kell megalkotni, stabil kell legyen ez a rendszer. Nem lehet beruházni, ha nincsen stabilitás. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm az előadóknak. Köszönöm szépen, hogy Giles stimulálta a vitát. Talán fordított sorrendben haladnánk, mindenkinek egy percet adnék, hogy reagáljon, mert így vissza tudnánk térni az eredeti időtervünkhöz. Jó, tehát mindenki kap egy percet, hogy reagáljon Gilesra, vagy bárki másra a néző közönség soraiból. Sorensen úr. ami a kormányt illeti, vagy a kormányzást. Mi azt mondjuk, nem azt mondjuk, hogy a kormány mondja meg, hogy mit tegyünk, hanem amit egy keretet, amelyen belül megtehetjük azt, amire szükség van. A kormány nélkül nem cselekedhetünk, a kormány az egyetlen hatóság, amely ezt a keretet, ezt a kötelezettségvállalást meg tudja alkotni, amely segítségével valóban cselekedetünk. Itt ugye 10-15-25 évről van szó, nagyon nagy felelősségről van szó, és kormány támogatás, kormány keret nélkül nem működik ez a dolog. A kormány nagyon fontos. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy okos, intelligens szabályokat, jogszabályokat hoznak. Most, hát most egy, ez egy dolog, hogy az ember rossz szabályokkal nagyon elronthat dolgokat, de nincsen mentség, akkor is kellenek szabályok. Az egy erős üzenet, az intelligens vagy okosabb jogszabály, a smart regulation, ez egyik ilyen blikfangos szó mostanában. Carton Hast úr. Ön azt kérdezte meg, hogy forra a víz. A tudomány szerint a víz, az klímaváltozás vize forr. Mit kell tennünk? Most azokat kell elővenni, akik klímaszkeptikusok és tájékozatlanok nincs olyan bizonyíték, nincs olyas valami, ami arra utalna, hogy kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy forr a klímaváltozás vize. gazdasági lehetőség szempontjából is forr a víz. Nézzük meg Kínát. Idén 50%-a a szélenergiának Kínából ered majd. 60 és 70 százalékos a globális kapacitás a napenergia területén, ezek pontosan a globális napenergia 60-70%-a hát Kínából származik. Ha megnézik az elektromos autókat, ott is Kína nagyon sokat tett. Az energiahatékonyság területén Kína sokkal agresszívabban és elszántabban lépve, fel, mint bárki más. Persze ők alacsonyabb szintről indulnak nyilván. Ami a forradalmat illeti, hát világosan forr az a forradalom vize is, és azt gondolom, hogy össze kellene szedni magunkat, ha nem, akkor veszíteni fogunk. Köszönöm. Nagyon jó választ <laughs> stimulált ön. Hmm, Del Pes úr. Az, amivel szembenézünk, az az, hogyan lehet egy tervből, egy, egy, egy elképzelésből egy stratégiai tervet készíteni. A világot járva azt látjuk, hogy mindenütt forra víz. Bármely országba megy, Um, hát van pár kivétel. Nos, a kérdés az, hogy mikor jött el az idő arra, hogy az átmenetet ö, megvalósítsuk. Ha például nukleáris atomerő, hogyha atomerőműbe befektetünk, akkor a megtérülés nagyon sok év. Vagy tíz év múlva azt mondjuk, hogy le kell írniuk a különböző vagyontárgyakat, eszközkészletet, Mm, egy ABC 10 év, épület több év, mármint a megtérülés ideje, ami nem strukturálisan kapcsolódik a tőkebefektetéshez, vannak ugye új tőkebefektetés kapcsán is új lehetőségek. Az iparnak az a feladat, hogy gyakorlatilag legyen világos, mert egész Európában úgy lehet csak szabályokat bevezetni, hogyha lehet mérni az eredményt egy összetettebb, egy szénerőmű Lengyelországban, mint máshol. Tehát nagyon sok lehetőség van a helyzet javítására. Igen, a víz for, az embereknek vannak győződve, csak vannak győződve, gyakorlatilag kell lenni. Évnóva, doktor, évnóva. Köszönöm szépen. Két megjegyzéssel élnék. Szeretném kiemelni azt, hogy nagyon is aggódom, amiatt, hogy magas az olaj ára és alacsony a szén ára. A magas olaj ár az egyik legfontosabb oka annak, hogy ennyire kompetitív az ö, a szén. Kína, az USA, India esetében ugye a reneszánszát éli a szén. Éppen ezért az elmúlt évben nőtt a szén felhasználás intenzitása. Tehát én továbbra is arról meg vagyok küzdve, hogy az európai LTS e rendszerben nagyon fontos szociális innovációról van szó, és három lépésre van szükség. Az LTS e rendszernek magában kell foglalnia minden releváns ágazatot. Ha az összes ágazat benne van, akkor garanciánk van arra, hogy meg tudjuk valósítani a legköltséghatékonyabb szénmentes technológiát. A második dolog. Itt van a potenciális lehetőség az ETS-sel, ezt a rendszert össze lehet kötni a más országok ETS rendszereivel. És szerintem nagyon is motiváló lehetne egy OECD szénpiacot létrehozni. Az intelligens szabályok, rendeletek végrehajthandóak, az intelligens szabály azt jelenti, hogy nem minden egyéni technológiát szabályozunk le, de ha van egy olyan rendszer, ami technológia semleges, de felismeri, hogy hiteles kötelezettségvállalásra van szükség az emissziós, tehát a kibocsátások csökkentése szintjén. Én úgy gondolom, hogy ez valóban forrásra bírja majd a vizet ez az eljárás, és szerintem valóban ipari forradalmat tudunk majd kirobbantani. Köszönöm akkor mindannyiuknak, és bizonyára önök is egyetértenek velem, hogy nagyszerű szakértők voltak a vendégeink, és nagyon jó válaszokat kaptunk. Köszönöm. Most már csak két megjegyzést kell megtennem. Dixon asszony felvetésére válaszolva, az Európai Parlament tudományos és kutatási egységének egysége részt vesz a párbeszéd kialakításában. Ennek egyébként én vagyok az alelnöke, biztos vagyok benne, hogy a parlament elnöke is támogat bennünket ebben. A, ráadásul a másik dolog pedig a, a forró víz metaforája, ami nagyon tetszett a szakértőinknek is. Azt gondolom, hogy a polgárok felé kell ezt az üzenetet elküldenünk, hogy tényleg forra víz most pedig örömmel adom át a szót Érzi Buzeknek, hogy zárja le ezt az ülést. Köszönöm. Szeretném megköszönni a tolmácsoknak is, hogy tovább maradtak. Remélem én már csak néhány percig veszem igénybe az önök türelmét. Köszönöm a szakértőknek, a hozzászólóinknak a munkájukat. Nagyon fontos, hogy itt ma találkoztunk. Az átmeneti időszakra vonatkozóan tettek fel egy kérdést a szénről való áttérés átmeneti időszaka. Vannak ugye még olyan országok, amelyek jelentősen függnek a széntől az Európai Unióban most ebből a szempontból a CCS rendkívül fontos. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy ez egy működőképes technológia vagy sem. Nem tudjuk száz százalékig, hogy ez eh, életképes-e, mert most még abban a szakaszban vagyunk, eh, amikor nem tudjuk, hogy a tárolás eh, mennyire lehetséges a befogás az egyértelmű, az, az könnyű és megvalósítható a tárolással kapcsolatban, és annak a költségével kapcsolatban vannak problémák. Nyilvánvalóan ez a munka egyébként Kína és India számára is fontos. Nem lehet azt elképzelni, hogy csak az Európai Unióban használjuk ezt a technológiát. Giles Chichester említette az atomenergiát. Igen, az én hazámban is az atomenergiát is figyelembe vesszük, és remélem, hogy az is működni fog. Ugyanakkor azért mégiscsak az energia hatékonyságra és az energia megtakarításokra kell összpontosítanunk, 30%-os megtakarításra belátható időn belül. Tudjuk, hogy ez adja az igazi lehetőséget. És mostani ülés legvégén talán néhány szót arról lenne, arról lenne érdemes beszélni, hogy mi legyen a következő lépés. Mit tegyünk az Európai Unióban? És most itt nem a dél-afrikai eh, következő kongresszú konferenciáról, eh, konferenciára gondolok, amelynek nem tudjuk az eredményét. Számunkra az a kérdés, hogy a saját eh, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságunkat hogy tudjuk úgy kialakítani, hogy ez létet eredményezzen, illetve új munkahelyeket teremtsen. Eh, néhány dolog ebből a szempontból. Interkonnektorok, eh, egységes piac, belső kapcsolatok, határokon átnyúló belső kapcsolatok ez nem csak az árak szempontjából fontos, mert az egységes piac általában alacsonyabb árakat hoz, ezt tudjuk, és ugyanez a, volt az oka a belső piac kialakulásának más szektorokban is. Az Európai Unióban mi egy, mi teljesen ki szeretnénk alakítani a belső piacot. Ugye a Monti jelentés óta ismerjük, hogy az energetikában is be kellene vezetni az egységes piacot. Fontos ez a zöld energiák szempontjából. Például a földközi tengeri interkonnektorokról interkonnektorokkal napenergiát jobban ki lehetne használni akár Észak-Afrikában is, vagy a Nagy-Britannia északi részén a szélenergiát lehetne eh, felhasználni, és aztán interkonnektorokkal eljuttatni azt a megtermelt energiát eh, az Európai Unió más területeire is, de akár a tagállamon belüli energia eh, szállításról is beszélhetünk energiahordozó problémák vannak például a Balti-tenger környékén. Nincsenek azoknak az országoknak hagyományos saját energiahordozói. Mi lesz a következő lépés? Az ellátásbiztonság is fontos. Megint csak az ellátásbiztonság szempontjából az egységes piac szintén fontos ugyanazokat az energiatartalékokat használjuk. Ezen kívül szükséges a technológia, az energetikai, stratégiai energetikai eh, terv. Ennek a tervnek én voltam a raportőre. Eh, akkor azt mondtam, hogy azonnal 3 milliárd euróra van szükség. Most azt mondom, hogy ez kevés lenne. 20 milliárd kellene. Három évvel később most azt mondom, hogy 20 milliárdra lenne szükség. Új technológiákra, új európai technológiákra van szükség. Hatékonyság megint csak fontos. Energia, takarékosság. És most mindegy, hogy nukleáris, nap vagy szélenergia. Nem hallatszott Herzog képviselő asszony, mit mond. És az utolsó kérdés. Honnan jön a pénz? Kétszáz milliárd euróra van szükség az interkonnektorokhoz. És ennek a nagy része a magánszektorból kell, hogy érkezzen. De, mint ahogy önök is tudják, sajnos nem minden projekt elég vonzó ahhoz, hogy magánbefektetők mellé álljanak. Tehát ezeket a projekteket közpénzekből kell majd megvalósítani, támogatni, PPP konstrukcióban például. Eh, a setplan eh, szintén eh, közpénzekből megy, megint csak együtt az állami pénzekkel. Aztán a hagyományos pénztámogatások is fontosak, ugyanakkor eh, intelligens finanszírozásra is van szükség az Európai Befektetési Bank részéről. Egy ilyen eljárást eh, alakítottunk ki a hetedik keretprogramon belül például. Ez egy nagy előrelépés. Az energetikai kutatás fejlesztés kell, hogy majd a nyolcadik eh, kutatási program sarokpontja legyen. Ezzel fogjuk majd elérni a versenyképességet, ami az egyik legfontosabb ki, célkitűzésünk. Nyilvánvalóan a versenyképesség az majd munkahelyeket is teremt. Megvannak ehhez a megfelelő vállalati, megvan ehhez a megfelelő vállalati hátterünk, a tudás, és tudjuk azt is, hogy nem lehet elválasztani a klíma problémát az energia problémától. Az alacsony szénkibocsátású, széndiokszid kibocsátású gazdaság fogja eredményezni az alacsony széndiokszid kibocsátású jólétet egy európai energetikai közösségre van szükség, egyfajta ernyőként, ha ezt nem valósítjuk meg, akkor a jövőben nem E, lehetünk nyertesek. Minden mindennel összefügg tehát. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy itt volt, és e, elmondta az álláspontját. Remélem találkozunk még. Köszönöm.